Powoli będziemy zaczynać, bo mamy dosyć... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elég sűrű a mai napi rendünk, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük is el a munkát. A sűrű napi rend mellett azért az is igaz, hogy nagyon érdekes ez a napi rend. Szeretnék elnézést kérni a azért, hogy tegnap nem tudtam itt lenni, és köszönetet mondok De Castro úrnak, hogy helyettesített engem. A mai napon a fiatal gazdálkodókról fogunk tájékozódni. A 2013-as kapreformot követő szakpolitikák végrehajtása lesz az első témánk. Egyébként tegnap részt vettem Poznánban egy találkozón a fiatal gazdákkal. 1500 gazdálkodó jött el, és nagyon érdekes, nagyon jó találkozó volt. Ez a Kopakozsák a főtitkára is részt vett ezen az eseményen, és ugye fél évvel ezelőtt tettem ígéretet arra, hogy el fogok utazni hozzájuk, úgyhogy ezt nem tudtam lemondani. Kiváló szakértő vendégeinket nem sokára bemutatom önöknek, de először hallgassuk meg annak a tanulmánynak az összefoglalását, amelyet az Agri Szakbizottság kért a tematikus főosztálytól, Fiatal gazdálkodók a 2013-as kapreformot követő szakpolitikák végrehajtása a tanulmány címe. Bizonyára tudják, hogy ez komoly támogatást jelent majd ahhoz a munkához, amelyet Kaputó úr végez, hiszen ő készíti a jelentést. A tanulmányt egy konzorcium készítette tulajdonképpen a Cseh Agrár Egyetem egy technológiai központ és a James Hutton Intézet Skóciából, tehát ez a három fél együttműködésének a gyümölcse, ez a tanulmány. A B tematikus főosztály irányította a tanulmány elkészítését. A cél az az, hogy a fiatal gazdákat támogató mechanizmusok végrehajtásáról halljunk, beszélnek a akadályokról, amelyek a mezőgazdasági piacra való belépés, belépés előtt állnak. Először is Lukasz Zagatát üdvözlöm a Prágai Cseh Agár Egyetemről, és Lian Sutherlandet is szeretettel köszöntöm a skóciai James Hutton intézetből. Mint mindig, most is a szokásos eljárást alkalmazzuk, 20 percet adunk a szakértőknek, először őket hallgatjuk meg, és utána lesz lehetőség eszmecserére, illetve a bizottságot is meghallgatjuk. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy Elsőként a szakértők kapjanak szót, és természetesen a kérdésekre és válaszokra is sor fog kerülni ebben a nagyon fontos témában. A két szakértőnk mellett a vendégeinket is sok szeretettel üdvözlöm. De Castro úr ugyanis egy csoportot hívott meg, egy látogató csoportot hívott meg ide a parlamentbe. A csoport legnagyobb része Észak-Olaszországból érkezett, és sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy ellátogattak hozzánk ide a mezőgazdasági szakbizottságba. Köszönettel tartozunk professzor úrnak, hogy meghívta a látogatókat, akik szintén meghallgatják a mai eszmecserét. A szakértők természetesen dönthetnek, hogy milyen sorrendben kívánnak szólni, és hogy hogyan osztják meg az idejüket, parancsoljanak, ahogy gondolják. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen ezt a meghívást, Lukasz Zagata vagyok, Együtt érkeztem Lian sutherland mi a konzorcium, ugyanannak a kutatói konzorciumnak a tagjai vagyunk. Én a Cseagrár Egyetemről jöttem, ő pedig a James Hutton Intézetből, és a kapreformot követő szakpolitikák végrehajtását vizsgáltuk a jelentésünkben. Hét országot vizsgáltunk kollégáink együttműködésével. Ebben a 20 percben tehát csak röviden végigszaladok a tanulmány elkészítésének a céljain, illetve az alkalmazott módszereken. Ja, a tudományos szempontokat illeti rengeteg érdekes információ áll rendelkezésünkre a szakirodalomban fiatal gazdálkodók problémáinak nevezett jelenségről. A tanulmányban összefoglaljuk a fiatal gazdálkodók problémáit. Ezután beszélek majd az eszközökről, a végrehajtásról, illetve az eredményről. Ezeket az eredményeket ugyanis kielemeztük, és végül pedig az általunk levont következtetéseket fogom bemutatni, és stratégiai ajánlásokat is teszünk. Ezt a részt majd Lian Sutherland fogja önöknek eh, elmondani emlékeztetek mindenkit arra, hogy ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes EU-s tagállamok hogyan hajtják végre a fiatal gazdálkodókat érintő kap eszközöket. Ezeknek ugye az a célja, hogy a fiatal gazdák számára is lehetővé tegyük, hogy elkezdjék a mezőgazdasági piacon a munkát. A legfontosabb kérdés az az, hogy milyen lehetőségek várják az újonnan érkezőket az agrárpiacon, illetve milyen akadályai vannak a piacra való belépésnek. Megvizsgáltuk a létező, már meglévő politikai eszközöket, és azt, hogy ezeknek a segítségével mit lehet kezdeni a problémákkal. Segítenek-e ezek a fiatal gazdáknak, hogy az akadályokat leküzdjék és elkezdjék a munkát a piacon? kvantitatív elemzést végeztünk, már ami a módszereinket illeti, megvizsgáltuk a gazdaságok struktúráját, felhasználtuk az Eurostat eredményeit, illetve a vidékfejlesztési terveket is megnéztük a tagállamokban, amelyeket vizsgáltunk. Esettanulmányokat is végeztünk hét tagállamban, itt a, ugye ki kellett egyensúlyoznunk a rendelkezésünkre álló időt, költségvetést és a feladatokat, tehát hét országot választottunk. Nos, a fiatal gazdálkodók problémáját röviden összefoglalnám. Fontos megvizsgálni holisztikus szempontból ezt a kérdést. Ez ugye azt jelenti, hogy ért, meg kell értsük, hogy ez egy nagyon komplex probléma. Nem csak a gazdálkodók öregedése a probléma, hanem ez egy komplex jelenség hogy miért nincsenek fiatal gazdák az agrárpiacon. Az a mezőgazdaság szerkezetváltása például ide vezetett, a dekoncentráció, illetve az, hogy komolyan csökkentek az agrárvállalko- csökkent az agrárvállalkozások száma szerte az Európai Unióban. három és fél millió gazdaság szűnt meg a tavalyi évben az Európai Unióban például. Tehát nagyon gyors a csökkenés. És ez azt is jelenti, hogy a gazdaságok általán, átlagos mérete növekszik, és ez is érinti a fiatal gazdákat, mert kevesebb földterület áll rendelkezésre az újonnan érkezők számára. Még egy komoly probléma a gazdaságok idézőben öröklődése. Ugye a mezőgazdaság az tipikusan egy olyan szakma, ahol öröklődik apáról fiúra idézőjelben, és általában családon belül veszik át az emberek a gazdaságot. Ezt figyelembe kell venni mindenképpen, amikor a fiatal gazdálkodók helyzetét vizsgáljuk. Az öregedő társadalom, gazdatársadalom problémáját már említettem, majd még erre kitérek később. Nagyon érdekes eszmecserét folytattunk arról, hogy hogyan különböztessük meg a piaci új belépőket és a fiatal gazdálkodókat. Erre is kitérek majd később. Melyik a, az egyik legfontosabb kulcskérdés, ezt már erre már utaltam, ugye konkrétan az életkor. Itt a dián számadatokat láthatják, a gazdaságok megoszlásáról, tehát 35 év alattiak, illetve 55 évesek és 55 év felettiek. Látható, hogy a gazdaságok hány százaléka esik melyik kategóriába. Ami érdekes az az, hogy az időben előre haladva az adatok nem változnatok, nem változnak nagyon, csak ez a különbség marad meg, tehát ez azt jelenti, hogy valahogy a fiatal gazdálkodók gondjai megmaradnak, tehát ez a jelenség megmarad. Úgy tudjuk a helyzetet jobban elemezni, hogyha megnézzük az az egyes agrár szektorokat a tagállamokban, mert nem csak arról van szó, hogy a fiatal gazdák és az idősebb gazdák kezében hány gazdaság van, hanem ezeknek a gazdaságoknak az elhelyezkedése is, földrajzi elhelyezkedése is fontos. Ebből is nagyon fontos információkat kaphatunk, és tájékozódhatunk arról, hogy mennyire sürgős vagy égető az idősödés problémája. Tulajdonképpen négy klaszterről beszélhetünk, amelybe csoportosíthatjuk az európai tagállamokat az idősödés problémája, problémája alapján. Vannak olyan országok, ahol a fiatal gazdák százalékos aránya nagyon magas. Ez itt a, ezt a zöld kör jelzi a jobb oldalon. Aztán vannak olyan országok, a grafikon másik oldalán, ahol nagyon magas az idős gazdák százalékos aránya, és nagyon kevés a fiatal gazda. Ahogy már említettem, részletesen úgy lehet megérteni az életkorra kapcsolatos problémákat, hogy az egyes tagállamban az aktuális helyzetet jellemezzük, mert minden tagállam helyzete nagyon sajátos. Említettem azt a kérdést is, hogy az új piaci belépők, illetve a fiatal gazdálkodók között hogyan teszünk különbséget. Ha arra gondolunk, hogy a fiatal gazdák problémáit próbáljuk megoldani, akkor oda kell figyelni, hogy nem mindegyikük új piaci belépő. Említettem, hogy családon belül veszik át a gazdaságot nagyon sokan, tehát ez azt jelenti, hogy ők már jelen vannak a piacon, csak átvettek egy gazdaságot. Ehhez a valósághoz kell igazítani a politikákat teljesen más egy olyan személynek a háttere, aki új piaci belépő, és egy olyan személynek a háttere, aki átveszi a gazdaságot a családban, több tapasztalattal rendelkezik, és kevesebb támogatásra van talán szüksége. A harmadik <clears throat> szempont a végrehajtás, amit említettem az elején, ugye az, az első pillér a fiatal gazdálkodóknak folyosított kifizetések, amely 2013 utáni kapreformmal indul, indult, és vannak intézkedések a második pillérben, a kettes prioritás alatt a B tematikus területen, amelyek szintén a fiatal gazdákat támogatják. A felmérésünkben, vizsgálatainkban kvantitatív megközelítést alkalmaztunk, és így próbáltuk meghatározni, hogy mik a különbségek az egyes tagállamok között a végrehajtásban. A térképen lehet látni, eh, hogy hogyan vizsgáltuk a tagállamokat, és mely tagállamokat vizsgáltuk, ez egyébként a tanulmányban részletesen szerepel. Térjünk tehát vissza az első pillére, a fiatal gazdálkodóknak folyósított kifizetések. Az alap eh, kifizetést eh, kérelmező körülbelül 4,1%-a kapta ezt a fajta támogatást, a cseh a legmagasabb az ő arányuk. A tagállamoknak lehetősége van arra, hogy speciális körülményekről döntsenek, tehát hogy hogyan fizetik ki, hogyan hajtják végre ezt a rendelkezést. Különböző a végrehajtási stílus az egyes tagállamokban, de azért legtöbben a maximális limiteket használják. Tehát a 90 hektár küszöbértéket használják, a fiatal gazdálkodók támogatására ugye ez a a küszöbérték, és nagyon kevese, kevés tagállam van, aki korlátozza még ennél kisebb gazdaságokra a kifizetést, tehát 90 hektár alattira. A tagállamok nemzeti plafont is megszabhatnak, tehát, hogy a kifizetések hány százaléka kell, hogy a fiatal gazdák felé áramoljon, és a tanulmányban megtalálják annak a részletes leírását, hogy hogyan születtek meg az egyes döntések a tagállamokban, illetve ezek hogyan változtak az évek során. Ha most áttérünk a második pillérre, akkor azt látjuk, hogy a kettes prioritási terület a fiatal gazdákra összpontosító intézkedések tartoznak ide, és itt különböző megközelítést alkalmaztak az egyes tagállamok, tehát másképpen prioritizálták a támogatást. A táblázatban az látszik, hogy öt klaszter re csoportosíthatók ezek a tagállamok tulajdonképpen, ezek a támogatások, amelyeket a fiatal gazdálkodók kapnak. Lehet látni, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek úgy döntöttek, hogy több mint 10%-ot fognak felhasználni ebből az RDP költségvetésből a gazdák támogatására. Ugyanakkor láthatják azokat a régiókat a jobb oldalon, a legszélső oszlopban, amelyek nagyon kicsi költségvetést szántak erre, 1% alatti összeget. Nem ö, volt közös vonás tulajdonképpen, amit itt ki lehetett volna emelni a végrehajtási stílusok között. A régiók, az egyes országok nagyon ö, sokfélék, nagyon eltérőek. A második pillérrel kapcsolatban még el kell mondani, hogy a hatos intézkedés a legfontosabb itt. Ez tulajdonképpen a, a P2B költségvetés 80%-a ide tartozik. Ez egy kulcsfontosságú eszköz ugyanis, amelyel az új gazdálkodók, a fiatal gazdálkodók támogathatók. A 6.1-es intézkedést megint másképp alkalmazzák az egyes tagállamokban, ez a startup támogatás, ugye, de meg lehet nézni majd a tanulmányban, hogy a tagállamok ezt hogyan végzik. A megfelelési körülményeket megszabhatják a tagállamok, az egyes gazdaságok minimális és maximális méretét meghatározhatják, és a végrehajtáshoz általában üzleti tervet is kérnek, amelyben fel kell vázolni, hogy az elkövetkezendő öt évben hogyan kívánják irányítani a gazdaságot az érintettek. Nos, nézzük, a, nézzük a, az eredményeket, tehát a végrehajtott intézkedések eredményét a fókuszcsoporttal folytatott eszmecserékre alapoztuk részben e, ezt a munkát, ugye azért, mert nincsenek még kvantitatív adatok, amelyek rendelkezésre állnának, azért, mert az intézkedések végrehajtása óta eltelt idő túl e, rövid ahhoz, hogy ilyen adatokat lehessen e, összegyűjteni. A gazdák szervezeteinek képviseleteivel is találkoztunk az érintett országokban és megpróbáltuk az érintettek szemszögéből megvizsgálni, hogy milyen hatása volt ezeknek az intézkedéseknek. Több kihívásra derült fény, amelyeket az új a fiatal gazdák, amelyekkel a fiatal gazdák szembe találják magukat. Ezek közül az egyik a földterülethez való hozzáférés, ez egy probléma például, aztán a finanszírozáshoz, a tőkéhez való hozzáférés, a nyereségesség és versenyképesség kérdése, a fiatal gazdák gyakran kicsiben indulnak, és nagyon kemény a verseny. És sokszor a megfelelő szaktudás sincsen meg teljes mértékben. Említenék egy érdekes eredményt, amelyre fényterült az elemzés során, az az, hogy a földterülethez való, minőségi földterülethez való hozzáférés egyre nehezebb Európában, egyre drágábbak a földterületek, és egyre nehezebb ezekhez hozzáférni. A fókuszcsoport véleményéből ez kiderült, hogy a fiatal gazdálkodók támogatása nem igazán elegendő, tehát en, ezek az eszközök nem segítik a, eléggé a fiatal gazdálkodókat. Ami a versenyképességet illeti, a jelenlegi támogatása sokat segít a versenyképesség erősítésében és a nyereségességben is, mert ez egyfajta szaktudást igényel, illetve tanácsadói hálózatokra támaszkodhatnak, ami nagyon jó hátteret biztosít a mezőgazdasági vállalkozás kiépítéséhez. A tőke biztosítása, illetve befektetés segítése a fiatal gazdálkodók esetében szintén nagyon hasznos. Általánosságban nézzük meg a kiválasztott tagállamokban szerzett tapasztalatokat megint az érintettek szempontjából. Azt a véleményt hallottuk, hogy az egyes és kettes pillérek alatt eh, felsorolt intézkedések általában nagyon pozitívak, a startup támogatás nagyon népszerű a fiatal gazdák körében. Ez azt is jelenti, hogy eh, sok tagállamban túl sok a jelentkező, nincs is elég finanszírozási forrás arra, hogy minden pályázó kapjon ilyen startup támogatást. A tanulmányban további részleteket olvashatnak erről, és arról is, hogy a, az adminisztratív eljárások hogyan működnek, és hogy hogyan hagyják végre ennek a támogatásnak a folyósítását. Most átadom gyorsan a szót a kolléganőmnek, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, Lukasz! Tehát én három klaszterre szeretnék koncentrálni, de a, az alapüzenet az az, hogy 180 ezren profitálnak Európában fiatal gazdák ebből a jelentésből. És amit itt látni szeretnénk, az, hogy hogyan lehet a mezőgazdaságban dolgozó fiatal gazdáknak több segítséget nyújtani. Országonként is van olyan különbség, hogy vannak, akik sikeresebben, vannak, akik kevésbé sikeresen pályáznak. De a fiatalok számára a legnagyobb akadály a mezőgazdaságban a földhöz jutás. Tehát ez a legnagyobb akadály abban, hogy nem jönnek dolgozni a mezőgazdaságba a fiatalok. Ez hozzátartozik a közvetlen kifizetések rendszere is, és ezt is megvizsgáltuk. Tehát, hogyha támogatást nyújtunk a földhöz való hozzájutáshoz, akkor számos jelenség kiderült. Tehát eh, ide tartozik például, hogy milyen okai vannak ennek, az, hogy az idősebb gazdák nem igazán hajlandók átengedni a földet, de a mezőgazdasági föld, a termőföld jó befektetés is és sokan befektetést látnak benne. Tehát el kell gondolkozni ezeken az összefüggéseken. Egy nagyon érdekes dolog, hogy sok új dolog történik itt a termőföld mobilitás tekintetében. Az NGO-k is megjelennek, tehát létrehoznak termőföld trözteket, termőföld inkubátorokat, és megpróbálnak fiatalok nak, de idősebbeknek is tanácsot adni, hogy hogy lehet például fiatal gazdákat földhöz juttatni. És egy másik dolog, amit megnéztünk, az, hogy különbséget teszünk a fiatalok és nem fiatalok között, tehát itt 40 év egy korhatár, és pillanatilag 45, ez azt jelenti, hogy az emberek tovább élnek, tovább dolgoznak, de az biztos, hogy a mezőgazdaságban évtizedekbe telik, amíg kialakul egy termőföld arculata. És ezért emeltük meg a koratárt 45-re. Gondoltuk, hogy esetleg így több embert vonzhatunk, és arra is gondoltunk, hogy tehát ezen az öt éven nem úljon az, hogy valaki támogatáshoz jut, vagy nem. Nagyon sokan eh, vannak, akik eh, gazda háttérrel rendelkeznek, tehát eh, ők például nagyobb eséllyel indulnak, tehát hogyha például valaki szeretne felépíteni egy termő üzemet, termelő üzemet, akkor jobb esélye van. De a támogatásoknak van egy plafonja, tehát hogy mennyit kaphat élete során egy fiatal gazda. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék még néhány dologra rámutatni, hogy mi történik a új fiatal gazdák támogatása tekintetében. Nagyon gyakran sikerül sikeres üzleti terveket készíteni, tehát a fiatal far- farmerek, fiatal gazdák egyre gyakrabban készítenek sikeres üzleti terveket, és természetesen képzése, továbbképzése is van szükség, hogy hogyan állítsák ezeket össze, hogyan folyamodjanak támogatásokért. Van eh, az EIP eh, e Agriban is egy új ilyen menetrend. Nagyon lényeges, hogy az új üzleti modelleket megfelelő módon kommunikáljuk az egész Európai Unióban. Tehát, hogyha valakinek valami kérdése van, akkor állok rendelkezésére. Nagyon szépen köszönöm. És most áttérünk a kérdésekre, illetve jelentkezésekre. Nem tudom, hogy ki kér szót. Szentra asszony kér szót. Köszönöm szépen. A jelentést úgy tűnik, hogy fontos a fiatalok kérdése a mezőgazdaságban. Tehát igazából a vidék kihal, vannak olyan területek, amelyek területeken katasztrofális a helyzet, nagyon lényeges pontokról szólt, hogy hogyan kísérjük a fiatal gazdákat a pályakezdéskor, tehát amikor szeretnének egy mezőgazdasági üzemet felépíteni. Nagyon fontos tudni azt, hogyha valaki nyugdíjba vonul, akkor általában törődik azzal, hogy mi legyen azzal, amit felépített. Érdekes a fiatalok földhöz jutásának kérdése is, ezek mind olyan aspektusok, amelyeken el kell gondolkoznunk. Szeretnék még egy aspektus kihangsúlyozni. Ez igazából a pályakezdés. Nem tudom, hogy helyes-e megemelni itt a korhatárt, vagy esetleg egy fokozatos korhatáremelés jobb lenne. A fiatalok először is forrásokhoz, eszközökhöz jutnak, Ebben az esetben eh, alkalmazkodni kell a fokozatos pályakezdéshez. Szeretnék még egy témáról szólni, amely Galícia tartományban nagyon lényeges a fiatal pályakezdők számára. Nem tudom, hogy észrevették -e a tanulmányban, vagy van-e hasonló helyzet máshol, de mindenképpen eh, nagyon fontos az, hogy megnézzük a pályakezdést. Tehát, hogyha például valaki örököl egy, mező egy gazdaságot. Tehát akkor a szülő, a lány, a fiú megkapja a támogatásra való jogosultságot, és akkor Galíciában legalábbis az adóhivatal számára ez adóköteles, és 15% adót vetnek ki rá. Tehát amennyiben egy kisebb vagy egy középméretű gazdaság szerény bevételekkel rendelkezik, és az alacsony árak maradnak, akkor itt jelentős problémák lehetnek. Egy további pont, hogy körülbelül a pályakezdő támogatás egy harmada, legalábbis Galícia tartományban megint adóztatására kerül. Tehát aki mondjuk 23 ezer eurót kap, az 5-6 ezer euró adót jelent, és pedig a pályakezdés évében. Ez azt jelenti, hogy nem könnyítik meg a fiataloknak a pályakezdést, sőt, sziklákat görgetnek az útjukba. Hogyha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy kinek segítsünk, a fiatal gazdáknak vagy a pénzügyminisztériumnak. A fiatal gazdáknak nagyon nehéz a helyzete Galinciában. Köszönöm szépen. Most akkor mindenkit megkérnék, hogy ne ismételje meg ugyanazokat a kérdéseket, ugyanazokat a problémákat, hiszen akkor nem tudjuk rendesen folytatni. Hasonló témákban van még meggondolásunk, de 15-en kértek szót egy másfél percig beszélhet mindenki maximum. az úr? Köszönöm szépen, elnök úr. A mezőgazdaság régen mindig vonzotta a fiatalokat, ma már nem. Hogyha sokan vannak a fiatalok, akik azonban érdeklődnek, mostanában az nagyon jó. De a fiatalok, akik nem mezőgazdasági családból származnak, nagyon nehezen boldogulnak. Akik ilyen családból származtak, ők gyakorlatilag kiérdemlik a családi gazdaságot. Akik nem, nekik van szükségük egy támogató politikára. És például ingyenes oktatásra. És egyelőre csak a tagállamok foglalkoznak ezekkel a képzésekkel. Érdemes támogatni a képzéseket, és utána azt is, hogy földhöz jussanak a fiatalok, akik hajlandóak a mezőgazdasággal foglalkozni. Vagy azt, hogy új gépeket vásárolhassanak, azt is támogatnunk kell. Fenlon úr azt mondta, hogy az ő munkájának a gyümölcsét majd a gyermekei aratják le. Azt hiszem ez a hozzáállás nagyon fontos. A Dess következik. Ja, Köszönöm. Éppen hallottunk egy olyan óhajt néhány tagállam részéről, hogy a 25%-os arányt 50%-ra emeljék a terület alapú kifizetéseknél. Erről mit gondolt tegnap? Született egy olyan döntés is, hogy a fiatal gazdák, akik már egy ideje a gazdaságban dolgoznak, öt évig kapják itt a támogatást, tehát ez szerintem nagyon pozitív döntés a fiatal gazdák számára, de az a véleményem, hogy itt az első pillérben levő kifizetéseket nem tartom túl észszerűnek. Tehát mondjuk a fiatal átvehet egy gazdaságot, ahol minden tökéletesen megvan, de van egy másik gazda, ahol nem kell, ahol, ahol viszont beruházni kell, mert semmi nincs kész. És mind a kettő megkapja a támogatást. Tehát szerintem sokkal jobb lenne, hogyha kedvező kamatokkal támogat, kamatos hitelekkel támogatnák a gazdaságokat. Mondjuk egy fiatal gazda tized százalékos kamatra kaphat 15 évre hitelt. És Horvátországban viszont 7-8 százalékos kamatot kell fizetniük egy ilyen hitelre. Mi lenne, hogyha az Európai Központi Bank például olyan programokat indítana, amelyek kiegyenlíthetnék ezeket a különbségeket? De nem akarom túllépni az időmet, mert még később is kérdezhetünk. Köszönöm. Petir képviselőasszony. Köszönöm szépen. Az előadásokat csak egy megjegyzésem lenne. A számvevőszék jelentése megmutatta, hogy a nagy beruházások ellenére sem sikerült egy eh, zöggenőmentes generációs átmenetet elérnünk a mezőgazdaságban jobb ösztönzőket kell nyújtanunk a fiataloknak, hogy a mezőgazdaságot válasszák. Horvátországban és más országokban is nagy probléma a földhöz jutás, és főleg, ahogy hallottuk, a nagy kamatok, a magas kamatok jelentenek akadályt. Az Európai Bizottságnak a számbevőszékkel együtt kellene azon fáradozni, hogy lejjebb vigyék a kamatokat hiszen a Németországban 0,2 százalékos a hitelkamat a gazdák számára, és Horvátországban ez 7-8 százalék, akkor a kiinduló helyzet nem azonos. A korhatár felemelése 45 évre, nem tudom, hogy jó-e. Ez a különbség. A kezdő gazda és a fiatal gazda között, tehát ezt is rugalmasabban kellene kezelnünk. Azt hiszem, hogy ez pozitív megoldás lehet. Köszönöm Desz úrnak és De Castro úrnak is, akik az Omnibus keretében tényleg nagyon jó eredményt értek el. Egnyú képviselő, köszönöm. Tehát, hogyha az összes földet államosítanák, és az összes gazda közalkalmazott lenne, akkor lehetnének ilyen elképzelések, de az élet más. Úgy élünk, ahogy vagyunk, és szerintem nagyon bonyolult eldönteni azt, hogy ki az, hogy fiatal farmer, ki a kezd, fiatal gazda, ki a kezdő gazda. Nagyon vonzó egy idősebb gazdának né, megnézni, hogy mi történik a gazdaságával. És tehát, hogy, hogyha nem csinál semmit, akkor kap társ, támogatást. De itt kiemelném például a közösségi média szerepét. A közösségi média segítségével is lehetne fiatal gazdákat toborozni. Tehát itt a fiatal gazda és a pályakezdő között hát nyilván van különbség, és örömmel mondom, hogy 2019 után például a fiam nyugdíjba vonul gazdaként, és itt nem csak az öröklés problémájáról van szó, de legyünk egy kicsit proaktívak. Nagyon sok földet vesznek meg nagy mezőgazdasági konglomerátumok. És ott szükség van a megfelelő szakemberekre is. És a szakemberek pedig kimehetnek megnézni a permetezőket, hogy milyen munkájuk van. Tehát például ott az a legfontosabb munka egy ilyen nagy mezőgazdasági üzemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr? Csatlakozom az előttem felszólalókhoz. Talán meg kellene hosszabbítani a holland fiatal gazdák programját, hiszen a fiatal gazdákat általában azokkal hozzák össze, akik nyugdíjba mennek. Ez a kultúra megvan, tehát megvan a gazdaság átadásának a kultúrája, nem kell új szabályokon gondolkozni, egyszerűen el kell azt gondolni, hogy hogyan működhet az átmenet az idősöktől a fiatalokhoz. Hollandiában vannak társaságok, és ezekkel a gazdaságokkal, ezekkel a társaságokkal sok mindent el lehet érni. Hát nyilván sok ember szeretne a megőző gazdaságban dolgozni. Tehát főleg a fiatalok érdekeltek abban, hogy a természetben éljenek, hogy élelmiszer termeljenek. Ezt támogatni kell és szorgalmazni. Köszönöm szépen. Fanden Kanderábel képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a témát a saját gazdaszervezetemmel is felvetettem, a fiatal gazdaszervezettel is, nagyon örülök, hogy ezt itt ma részleteiben megveszük. A közvetlen kifizetés hm, nem akarok most belemenni, de egy kérdésem van a pénz hatékonyságát illetően. Tehát, hogyha, hogy, hogy milyen hatékonysággal lehet ezeket a támogatásokat használni. Tehát eh, meg kell nézni, hogy a pénz minősége eh, hogyan alakul, tehát hogy mit kapunk a befektetett eh, pénzünkért, és két alkérdésem van. Nem lehetne megnézni, hogy egy általány összeg nem lenne hatékonyabb? Hogy mi lenne a leghatékonyabb támogatás? A második kérdésem, érdemes megnézni egy korrelációt a képességek és a pénzfelhasználásnak minősége között. Tehát főleg a képzett fiatal gazdák jobban használják a pénzt, mint a nem képzett gazdákat, és gazdák, és akkor itt esetleg képességekbe lehetne beruházni. De Castro úr? Sí, grazie, Presidente. Innanzitutto un gra- Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a szakértőknek a nagyon érdekes tanulmányt és ennek a bemutatását, de amit Desz kolléga mondott, ugye tegnap szavaztuk meg a salátat rendelet ből ezt az autonóm rendeletet, amelyet ki tudtunk venni, hogy rögtön alkalmazni lehessen. És mindannyian emlékszünk arra, hogy minden fiatal gazdálkodónak megadtuk a lehetőséget, hogy ezt a topapot megkapja 5 évig, függetlenül az egyéb körülményektől. Ez egy, most már egy közösségi norma, és 25-ről 50%-ra lehet ezt a topápot emelni. Ami pedig a generációváltást illeti, a második pillérben minden fiatal gazdálkodó lehetőséget kapott arra, hogy ezeket a támogatásokat akár együtt is ö, igénybe vegye, tehát ö, a fiatal gazdák ö, kumulatív módon is élhetnek ezekkel. És ez mindezek a lépések jó irányba mutatnak. Hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor mondjuk érdekelne, hogy a következő eszmecserében majd, hogy a következő kapra vonatkozóan mit lehet tenni. Hajbus asszony, köszönöm szépen, köszönöm a tanulmányt. Egy nagyon lényeges témát említettek, ez a földhöz jutás. Tényleg nagy probléma, utaltak önök is rá, és szerintem itt a politikának kell lépnie. Tehát, hogyha itt tehát nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy igazából nőnek az árak, koncent, kevés kézben koncentrálódnak a termőföldek, és nagyon gyakran nem is tudjuk, hogy ki áll a föld tulajdon mögött. És mindenképpen oda kell hatnunk, hogy könnyebben jussanak földhöz a fiatal gazdák. A tanácsadás fontos, de nem elégséges. Tehát, hogyha mondjuk valaki átvesz egy gazdaságot, aki nem ért hozzá, az jó lenne, hogyha kapna segítséget. Tehát, hogyha valaki kísérné a munkáját. Hiszen egy tanácsadás elképzelhető, hogy nem old meg mindent. Jó lenne, hogyha egy eh, szakma idegen személy, ha átvesz egy gazdaságot, kapjon egy kíséretet, egy szakmabeli kíséretet. A korról is szó volt, hogy 40-45-re emelik a kort. Nem tudom, hogy ezt lehetne-e így az évek segítségével megszabni, pont azoknak, akik más területről jönnek. Elmondta, hogy van, aki először eszközöket halmoz fel, és nem tudom, hogy ezt hogy definiálják, hogy valaki mikor száll be a mezőgazdaságba. Tehát elképzelhető, hogy, hogy 45-50 évesek is újjak a területen. Végzetül még egy kérdésem van. Bemutatta itt a korstatisztikát a 35 és 55 évesek között. Tehát nálunk az a helyzet, hogyha átadnak egy gazdaságot, akkor általában az idősebb meg a fiatal generáció együttműködik, és ez a statisztikában megjelenik. Meg Guinness asszony. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzés. Nagyon jó hallani, hogy a kap reformjának néhány intézkedése pozitív. Azonban kihívásokról is szólt. Én szeretnék rákérdezni, hogy a földhöz jutás tekintetében a közvetlen kifizetések akadályozzák a földhöz jutást, és ha igen, akkor, akkor mit lehetne tenni? A második megjegyzésem említette, hogy egy gazdaságról kilépési terv is van. A harmadik megjegyzésem, Írországban például van egy fiatal gazdaszervezeti projekt, és itt 20, itt viszonylag nagy hektár terület jutott át 218, 282 tranzakcióval más kézbe. Tehát itt összejöttek a gazdálkodók, és ez egy nagyon fontos kezdet. És az utolsó kérdésem, a tagállamok adórendszerével mi a helyzet? Tehát hogyan tudna a tagállamok adórendszere itt segítséget nyújtani? Grazie, eh, grazie Presidente. Köszönöm szépen, Elnök úr, először is megköszönöm a két szakértőnek az elvégzett munkát, és köszönöm szépen azt is, hogy bemutatták ezt a tanulmányt, amely hát mondjuk is el egy kicsit megerősíti a mi aggájainkat. Ugyanis látjuk, hogy az elmúlt években nem sok minden változott a jogalkotók erőfeszítései ellenére. Tehát ezek az eredmények nem sok változást értek még mindig el. 6% a fiatal gazdák száma, 35 év alattiak aránya. A földhöz való hozzáférést többen említették, a finanszírozáshoz való hozzáférést is, tehát hogy hitelt kapjanak ezek a fiatal gazdák, pedig ez a két szempont alapvető, hogyha a fiatal gazdáknak jövőt kívánunk biztosítani a mezőgazdaságban. Én azt gondolom ezért, tehát hogy új intézkedésekre lenne szükség, hogy hatékonyabb ban tudjuk segíteni a fiatalokat, hogy ők megjelenhessenek az agrárpiacon. A tanulmányban megfogalmazott felvetéseket majd beveszem az én anyagomba is. Az elnök urat arra kérem, hogy egy picit legyen nagy lelkűbb az idővel, mert szeretnék még beszélni arról, hogy hát nyilván a bizottság beavatkozási lehetősége nem végtelen ezen a piacon, de hát azért mégis érdemes lenne megvizsgálni egy-két egyéb javaslatot, gondolatot, amelyet én szeretnék itt megosztani önökkel. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk, hogy ezek lehetségesek-e. Például a vidékfejlesztési lehetőségeket kellene megnézni, tudunk-e segíteni Például kis bankok alapján, vagy új vállalkozói modellek megvalósításával a mezőgazdaságban, innovatív partnerségek megteremtésével a gazdák között, és mondjuk, hogyha az Európai Unió ajánlásokat fogalmazna meg, a jó gyakorlatok kapcsát, a jó gyakorlatokat terjesztené, és így tovább, illetve hogyha az ambíciókat egy picit erősítenénk. Tehát remélem, hogy ezt a különleges aspektust figyelembe fogják venni. Oui, merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak az előadásaik kiváló minőségéért. Négy gyors pont. A mezőgazdaságban dolgozó kollektív szerveződése. Tagállamonként nagyon különbözik a helyzet, de a, az mezőgazdasági üzemek egymásnak átadása szempontjából egy ilyen szervezet nagyon komoly segítséget tud nyújtani, mert lehetővé teszi, és segítséget nyújt akkor, amikor egy új ember kerül egy gazdaságba, hogy ő ott idézőben megtelepedjen. És szerintem ezt érdemes lenne a jövőbeli reformokban kiemelni és támogatni. Egy másik kihívás, ami nagyon fontos, különösen az újak számára, ez egy agronómiai kihívás. Ennek az alapjára kell építeni a mezőgazdaság jövőjét, hiszen az új technológiák és a tudomány eredményeinek a használata rendkívül fontos a mezőgazdaság jövője szempontjából. Érdemes lenne elmélyíteni ennek a kérdését, főleg amikor a reformról gondolkozunk. Aztán még egy probléma a reformmal kapcsolatban, hogy meg kell találni az eszközöket, és még egy dolog, a fiatal gazdák tekintetében az újonnan érkezők, tehát a frissen gazdálkodni kezdőknek a támogatása, az ő munkához való viszonyuk nagyon fontos. Azt szeretnénk természetesen, hogy egyre több és egyre fiatalabb gazda érkezzen az ágazatba, de nagyon specifikus és az ő igényeikre alkalmazott intézkedésekre van szükség, hogy tudjuk őket támogatni. Flanagan úr, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a beszámoló, nagyon érdekes gondolatokat hallottam. A 45-ig való életkor kiterjesztés ötlet jónak tűnik, és az is, hogy egy bizonyos támogatás az öt éven túli időszakra is kiterjedt. Hát ezek jó ötletek. Az Európai Számvevőszéknek is volt egy jelentése a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban hétfőn. Annak a bizottságnak is tagja vagyok, és egy dolog nagyon kiáltó volt, nagyon sok pénzt költünk, de nem látjuk azt, hogy megújulnának a generációk. Desz kolléga azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy jobban kell figyelnünk, mert a kap a pénzek és a költségvetés fenyegetés alatt áll. Azok, akik nem a gazdaságokban, nem a mezőgazdaságban dolgoznak, most kaptak a kezükbe egy érvet, hogy miért vegyék el tőlünk ezt a pénzt, hogyha nem hatásos a fiatal gazdáknak a támogatás. Hogyha mondjuk valaki fodrász volt, akkor miért vállalkozna valami olyasmire, amiből nem tud megélni? miért lenne gazda. Ezért finanszírozási támogatást kell nyújtani, mert senki nem tud profitot termelni, hogyha nincs tőkéje. Aztán volt egy kérdés a salátarendelettel kapcsolatban, és hogy az ifjú gazdakra vonatkozó öt év teljes mértékű kitöltésére van szükség, de a shell helyett, a mély, a kell helyett a lehet kifejezést kéne használni, hogy egy, használják, mert egy ország így most ki tud lépni ebből a rendszerből. Nagyon sajnálom, hogy pont az én országom javasolta ezt. Nem tudom, hogyha komolyan akarjuk venni azt, hogy a fiatal generációk is a mezőgazdaság felé forduljanak, akkor miért akarjuk gyengíteni a szöveget? Köszönöm. Denanó képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon sürgős véget vetni annak, hogy előregednek a gazdák, a gazdaságokért felelős emberek. A szomszédság nagyon fontos, és így a szomszédok gyakorlatilag megöröklik nagyon gyakran a, az előregedő gazdák földjét, és így nő az egyes mezőgazdasági üzemek mérete. A finanszírozás szempontjából nagyon nagy szükség van a segítségre, és arra, hogy ha azt akarjuk, hogy ne egyre idősebbek, egyre nagyobb földön gazdálkodjanak, akkor támogassuk a fiatalokat. Muszáj, hogy érdeklődjünk ezen kérdés iránt, és nagyon gyors javaslatokra van szükség, hogy lehetővé tesszük azt, hogy családi minőségi gazdaságok fennmaradjanak, különben gigantikus mezőgazdasági üzemek lesznek, aminek semmi köze nem lesz a mi általunk kívánatosnak tartott mezőgazdasághoz. Köszönöm szépen! Most azt kérem a szakértőinktől, hogy röviden, talán ha lehetséges, 5 percben válaszoljanak. Hogyha nem tudják 5 percben megadni a válaszékat, akkor talán kapnak egy kicsivel több időt. Parancsoljanak. Köszönöm szépen. A kulcsfontosságú kérdések, problémák listáját összeállítottuk, ezekre próbálunk most nagyon gyorsan reagálni. Az első kérdés az adóztatás kérdése volt, ezt több képviselő is érintette. Ezzel kapcsolatban az öröklések kapcsolatban, farmok átadásával kapcsolatban nincsenek adataink. Csehországbeli adatok alapján viszont arra következtethetek, hogy nagyon nagy jelentősége van az öröklésnek nagyon nagy akadálya volt, ezt idővel megváltoztatták, most várjuk, hogy mennyire változtatott ez a helyzeten. Nagyon örültünk a tudásra és készségekre vonalkozó megjegyzéseknek. Azt hiszem, hogy ezt körbe kell járni, hogy az embereknek megvannak-e megfelelő készségei, hogy mielőtt belevágnak a gazdálkodásba, és ha nincs, meg a készségük, akkor lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb út, hanem esetleg másfajta vidéki üzletbe kellene vágniuk. Úgyhogy tanácsadó szolgáltatások nagyon fontos funkciót töltenek be e területen. Nagyon sok ö, ö, ilyen tanácsadó szolgálat van, ami a területi mobilitást segíti, Írországban legalábbis van ilyen, Angliában is van ilyen, Norvégiában is van hasonló megközelítés, úgyhogy az ilyen tanácsadó szolgálatokba való befektetés, ez segíthet a megfelelő pályaválasztásban is, illetve a képzésben is, hogy például megfelelő üzleti képzést kapjanak a vidéki területen élők. A közvetlen kifizetések módosítása volt a harmadik kulcs szó a listánkon. A tanulmányunkban világosá vált, hogy a közvetlen kifizetések fontos támogatási eszközök a fiatal gazdák számára. Pozitívan fogadják az érdekelt felek ennek a pénznek a felhasználását annak dacára, hogy az is világos, hogy a közvetlen kifizetések negatív hatásokat is okoznak, például az áremelkedést, illetve az úgynevezett exit probléma, megerősödését is okozták, mert a gazdák, az egyes gazdák számára annyi fontra fontos bevételi forrás a közvetlen kifizetés, hogy nem ösztönzi őket arra, hogy amúgy sikerre vigyék a gazdaságukat. A, hogyan tud kedvezőbb lenni a közvetlen kifizetések hatása a fiatalok számára, főleg úgy, hogyha felső határt szabunk meg a az bizonyos földre kapható közvetlen kifizetés tekintetében, akkor az más jellegű ösztönzésként hat például a beruházásra. Alternatívák felé rövid beszállítási lánc, vagy biogazdálkodás felé fordítják a fiatalokat olyan ágazatok felé, ahol nagyobb valószínűséggel fognak sikerrel járni. Hogyha ezeket a megközelítéseket magukévá teszik a fiatalok, és az új belépők akkor a, arányosan nagyobb támogatást tudnak kapni. Még egy dolog, a számvevőszéki jelentésből is világosá vált az, hogy a fiatalok számára a legnagyobb nehézséget a támogatásban az jelenti, hogyha nincs definiálva, hogy mi a támogatás célja négy általános célt fogalmaz meg a fiatal fal gazdákra vonatkozó mechanizmus, de ezt a négy célt nem lehet egy időben elérni. Ez a végrehajtási stílusoktól függ az egyes tagállamokban, mindazonáltal negatív dolognak, problémának látják, mert nem világos, hogy a fiatal gazdákat támogató rendszer mit kell, hogy csináljon, milyen konkrét célt kell, hogy elérjen, a generáció közi megújulást tapasztalataink szerint nem nagyon segít ez a rendszer. Aztán a földpiacokon való beavatkozás kérdése nemzeti szinten zajlik ez tipikusan, de vannak európai normák, legyen szabad mozgás, a tőke szabad mozgása valósuljon itt is meg. Valósuljon itt is meg. Lehetővé tenni az újabb tagállamok számára, de hát az összes EU állam számára, hogy közvetlenebbül beavatkozzanak a saját földpiacokon, például olyan korlátozásokkal, ami érinti a letelepedési engedélyt, az adott országban való életvitelszerű tartózkodást, vagy a, ez valós, és ez jogos is lehet. És az utolsó pont, ez a farm örökléssel kapcsolatos. A jelentésünkben nagyon sok adat, konkrét adat található erről, és ez a különböző tagállamok különböző hátteréhez, hagyományaihoz hogyan illeszkedik a mezőgazdaság gazdasági helyzetéhez és más tényezőkhöz, amelyek mind befolyással vannak az öröklésre. Azonban ami világos jelentésünkből az az, hogy szükséges lenne átgondolni a korai nyugdíjba vonulásra vonatkozó támogatást. Nem tudjuk konkrétan kifejteni azt, hogy hogyan kéne megtenni, de érdemes lenne gondolkozni rajta, mert az ifjú gazdasra vonatkozó program nem csak arról szól, hogy több fiatal legyen, aki hajlandó átvenni a gazdaságokat, hanem arra is kitér, hogy az idős gazdák hajlandóak legyenek átadni a fiatal generációknak a gazdaságaikat. És még egy dologra szeretnék rámutatni, hogy rengeteg pénzt költünk a fiatalokra, az új belépőkre, és nagyon fontos, hogy ennek legyen hatása. Amikor megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor nem tudjuk összehasonlítani egy olyan helyzettel, amikor nem költöttünk erre. Hogy ennek lehet az egyik következtetése az, hogy a pénz nem okozott semmilyen hatást, a másik viszont, hogy a pénz elköltése segített abban, hogy egyáltalán a státuszkót fent tudjuk tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációkat, ezek nagyszerűek voltak. Majd sor meghallgatásra fog sor kerülni hogy köszönöm ennek az első fordulónak a résztvevőit. Köszönöm az anyagot, amit elkészítettek, és amit itt be is mutattak, és köszönöm, hogy reagáltak a kérdéseinkre. Most pedig tovább lépünk. A szakpolitikai stratégiák végrehajtása a fiatal gazdálkodók tekintetében című meghallgatásunkra. Ennek keretében több prezentációt fogunk meghallgatni. Az első Janusz Wojciechowski, az Európai Számvevőszék képviselője lesz. Ő az auditra, a számvevőszéki ellenőrzésre alapozott előadást fog tartani. Tegnap előtt a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban már felszólalt. Rob Roblek lesz a második előadónk, ő tanácsadó. A szlovén mezőgazdasági minisztériumból szeretném a két előadónkat felhívni a pódiumra. 8-10 percük van fejenként, ezután egy sor kérdés következik. Uraim, tehát Fejenként 10 perc, és Volcsehovszki úr kezdi. Ezután pedig Roblek úr következik. Szlovéniából. Parancsoljanak önöki a szó. Volcsehovszki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. A 2015-30-as, 13-as évtizedben csökkent a gazdák száma 14,5 millióról 10,7 millióra. Majdnem 4 millióval kevesebb gazda lett Európában, kevesebb, mint egy évtized alatt. 400 ezer gazdát veszítünk el évente. 30 ezeret egy hónapban, és ezret naponta a vitánk alatt, ami mondjuk három órás lesz, 60 európai gazda fogja letenni a, az ásót. Nagyon komoly ez a probléma, és ezzel foglalkozik az Európai Számvevőszék júniusi jelentése is. Flanagan úr is említette ezt a jelentést, mert már bemutattuk a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban, de mindig elmondjuk a mezőgazdasági szakbizottságban is a következtetéseinket, általában júliusban. E jelentésből a fő adatokat szeretném most összefoglalni. Itt látható, hogy a gazda populáció minden korcsoportban milyen mértékben csökken. a leges legalsó sor, a sötét kék, ami itt elég feketének látszik, a fiatal gazdák populációja. A statisztikailag a 45-nél fiatalabbak tartoznak ide. A gazdáknak az alsó két sorba, kék sorokba tartozó csoportjáról van szó. Az európai gazdák túlnyomó többsége idősebb, mint 44 éves és ez nagyon komoly probléma, az európai mezőgazdaság előregedése. Ezen az ábrán pedig látható, hogy a 2007-13-as pénzügyi tervidőszakban a fiatal gazdák létszáma, a 45-nél fiatalabbak létszáma csökkent. Ezenből a fiatal gazdák 3.3 millióról 2.3 millióra csökkentek. A, ez a kék vonal, a piros vonal pedig azt mutatja, hogy hogyan növekedik az átlag mezőgazdasági üzem területe, amin egy fiatal gazda dolgozik. 19-ről 44 hektára növekedett a méret. Azonban az alsó táblázatban látható, hogy a gazdák által használt földterület csökkent, a fiatalok esetében 57 milliárd hektárról 51 milliárd hektárra e 7 éves pénzügyi tervidőszak alatt. Ez az összes fiatal gazdák által művelt terület. ismét látható az európai mezőgazdaság elöregedésének a problémája. Itt a piros vonal a társadalom életkorát mutatja a teljes populációban. A 45-nél fiatalabbak aránya 40% alá esett. A kék vonal a legfelső azt mutatja, hogy az alkalmazottak körében, a dolgozók körében általánosságban gyakorlatilag 50% a 45-nél fiatalabbak aránya. A mezőgazdaságban azonban, és ez az alsó zöld vonal, mindössze 20-21% a 45-nél fiatalabb évesek aránya. És ez nagyon komoly problémát jelent az európai mezőgazdaság számára. Jelentésünkben nagyon érdekes adatokat találhatnak, ez lehet, hogy nem látható ezen a képen, ilyen távolságból, de a jelentésünkben megtalálják ezt a táblázatot, ami információt szolgáltat arról, hogy az összes Európai Uniós tagállamban mi a helyzet. Látható, hogy nagyon-nagyon különbözik a helyzet az egyes tagállamokban. Csak két olyan tagállam van, ahol a legfiatalabb gazdák 35 évnél fiatalabb gazdák aránya nagyobb, mint 10%. Ausztria és Lengyelország ez a két állam. Csak kettő tagállam, ahol több mint 10% gazdák közül 35 évnél fiatalabb. A jobb oldalon látható, a 65 évnél idősebb gazdák aránya, a legidősebbek aránya. És csak olyan, három olyan tagállam van, ahol a legidősebb gazdák aránya, 65 évnél idősebb, gazdák aránya kevesebb, mint 10%, Németország, Ausztria és Lengyelország. Vannak olyan tagállamok, ahol a legidősebb gazdák aránya akár a 40%-ot is eléri, Portugáliában pedig több mint 50% a gazdák között idősebb 65 évesnél. Pirossal jelöltük azokat a tagállamokat, ahol kicsit javasol, javult a korstruktúra 2007-13-as időszakban. De ez a tagállamok jelentős kisebbségét jelenti. A legnagyobb arányban romlott a helyzet. Németországban például a 45 évnél fiatalabb gazdák száma aránya 36%-ról 26%-ra csökkent 7 év alatt. Franciaországban 32%-ról 28%-ra csökkent ez a szám. Egy kicsi előrehaladást tudunk megfigyelni Bulgáriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Olaszországban. Kicsit javul a helyzet, de általánosságban nem tudjuk a közös agrárpolitika pozitív hatását számokban kimutatni a gazdák életkori struktúrájára nézve. Nagyon fontos információ. A vizsgálatunkban nem találtunk komoly visszaéléseket vagy rendellenességeket szabálytalanságokat a gazdálkodásban. Ez a fellépés logikájának a problémája. A jelentésünkben ezt prób- példákkal is illusztráljuk, például a következő példával. Van egy fiatal gazda, több mint 500 hektáron gazdálkodik, kapott 100 ezer eurót közvetlen kifizetésben több mint 3000 euróval többet kapott, mint egy fiatal gazda. Ennek hatása van. Van ennek hatása arra, hogy megfiatalodjon a mezőgazdaság? Nincs, mert az idősebb gazda többet kapott. És több példát is tudnék felmutatni, ami ugyanezt mutatja. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy a végső politikai konklúzió, most az ajánlásaimat részlet, ajánlásainkat részletesen nem fejteném ki, de az általános ajánlásunk az az, hogy a mezőgazdaság jövőjét ne csak az elkövetkezendő 7 év szem előtt tartásával tervezzük, hanem legalább 27 évre nézzünk előre. Sokkal-sokkal hosszabb időre kell előre tervezni, milyen mezőgazdaságot szeretnénk látni hosszú távon, sok-sok idővel, előttünk. Erre kell tervezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Tanulmányozni fogjuk az anyagot, amit rendelkezésünkre bocsátott. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Roblek úrnak adom meg a szót a szlovén mezőgazdasági minisztériumból. Najlepša hvala. Lepo pozdravljen. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Rock Robleknek hívnak, Szlovéniából jöttem. Korábban egy NGO-val foglalkoztam, aki fiatal gazdákért volt felelős, és nagyon nagy figyelemmel kísértem ezt a problémot, és most szeretném gondolataimat bemutatni, amelyek a szlovén fiatal gazdák esetére vonatkoznak. A lényeges téma az, hogy megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy a jelenlegi kap intézkedések megfelelően megfelelnek-e? A kihívásoknak megfelelő választ adnak-e a korosodó társadalomra? A vidékfejlesztési programban 18 és, 10, 18 és 40 év közötti gazdák vannak, akiknek megfelelő képzettségük van. Az intézkedés végrehajtásában három témával foglalkozunk. Először is, hogy mi az létrehozni egy gazdaságot, ki az aktív gazda, és hogyan vonzuk be az ágazatba a fiatalokat. Tehát eh, hogyan lehet ezeket a fiatalokat eh, bevinni a mezőgazdaságba. Néhány küszöbről is szólnék. Ez a gazdaságba való belépés. Tehát eh, itt a termőföld mérete 6 és 80 hektár között legyen, és megfelelő üzleti tervet kell készíteni. Két szakaszban adjuk a pénzügyi támogatást, 45 ezer euró, hogyha egy fiatal gazda ott dolgozik a farmon, és hogyha nem ott dolgozik, akkor 18.600 euró támogatást kap. Három év a finanszírozási szakasz, és az összeg 70%-át az elején, a 30%-át a végén adják át. Tehát itt az első pillérben vagyunk, 7000 fiatal gazda kapja a közvetlen kifizetések 7%-át. És a szlovén kifizetés 25%-át adjuk és a következő intézkedésekkel szeretnénk tovább tervezni. Gyorsan felismertük 2013-ig, hogy a kap intézkedések nem elégségesek, sokkal átfogóbb megközelítésre volt szükségünk az intézkedésekkel, például a fiatal gazdák plusz pontokat kapnak, hogyha környezetvédelmi intézkedéseik vannak, hogyha beruházásokkal is foglalkoznak, és utolsó pontként említeném, hogy 2014-ben létrehoztunk egy cselekvési tervet a fiatal gazdák számára, amely adóügyi könnyítéseket is tartalmaz, hogy a fiatal generációt is bevonzuk, holisztikus megközelítéssel. Most szeretném elmondani, hogy mit jelentenek konkrétan ezek az intézkedések. A mi esetünkben jelentős támogatást kapnak a gazdák. Említettem már, hogy viszonylag magas összegről van szó. Viszonylag könnyű így megtervezni a haszonélvezőket, mindkét részen, a, mini, a minisztérium és a haszonélvezők részén is viszonylag egyszerű a tervezés, megszabtuk az alsó és felső küszöböket, azok számára, akik a piacra termelnek, és az egyetlen intézkedés ez, amely üzleti terven alapul. Tehát igazából nem egy beruházást finanszírozunk, hanem igazából egy üzleti terv megvalósítását. Most akkor térjünk át a gyenge pontokra. Egyet értenik az előttem felszólulóval, hogy a tervezés inkább évtizedekre, mint évekre vonatkozik, hiszen hét évente megváltoztatni a prioritásokat nem túl hasznos. Hiszen a gazdák nem napi alapon nézik a politikai változásokat. Tehát nagyon fontos a kezdő támogatás, de látunk olyan fiatalokat is, akik frissek, akik mondjuk örökölnek egy gazdaságot, nincs közük hozzá, és szeretnék folytatni adta az elődök munkáját. A fiatal gazdáknak nagyon lényeges, hogy három év múlva is folytassák a tevékenységüket, és hogy megfelelő összegek álljanak rendelkezésükre, hogy sikeresek legyenek. Azok a témák, amelyeket beazonosítottunk, összefüggenek a nemzeti jogalkotásokkal is, tehát például szlovén adórendszerrel, és látjuk a egyes és kettes pillér közötti különbségeket. Nagyon fontos az, hogy egyszerűsödjön a politika. Milyen kihívások állnak előttünk? Tehát bel, a belső szinten. Nagyon fontos, hogy hogyan lehet több fiatalt vonzani a mezőgazdaságba. Az egyik fő kihívás az, hogy hogyan figyeljük meg, hogyan kövessük nyomon, hosszú távon az üzleti terv végrehajtását. Fontos az, hogy az üzleti terv legyen egészséges, robusztus, azonban engedjen meg bizonyos rugalmasságot is. A tervezés összes aspektusát figyelembe kell venni, hiszen a árak a piacon hónapról hónapra változhatnak. A második Kérdés, hogy hogyan kössük össze a demográfiai és a strukturális reformot. A mezőgazdaság bizonyos régiókban, Szlovéniában is azt mutatja, hogy egyre több holding van, hiszen így a gazdaságok nyereségesebbek lesznek, viszont probléma az, hogy hogyan vonzuk be a fiatalokat ebbe a struktúrába, hogyan érjük el, hogy ide ruházzanak be. Harmadsorban a friss beszállók, a friss pályakezdőket hogyan tudjuk befolyásolni pozitívan. Itt a következő pontokon gondolkodunk el, tehát szükségünk van-e egy korengedményes nyugdíjrendszerre, hogyan tudjuk csökkenteni az adminisztrációs terheket, hogyan tudjuk a piacot kezelni, hogy kockázatkezelésre foglalkozzunk, hogyan tudjuk megszervezni a fiatal gazdákat, hogyan lehet a földhöz jutást hitelekkel elősegíteni. Nagyon lényeges, hogy együttműködjünk a gazdákkal, és végezetül pedig még két grafikon szeretnék mutatni. Az első a gazdaságok számát mutatja, és pedig a méretükkel tekintetben. Tehát ezek azok a gazdaságok, amelyek túlléptek a négy hektáron. Tehát látjuk, hogy strukturális változás van. Itt pedig a fiatal gazdák indexét látjuk, a legalsó az 80%-nál van, és 2017-ben 100%-ot ér el. Ez a fiatal gazdákat mutatja, a mezőgazdasági holdingokban ez viszonylag stabil de hogyha látjuk a változásokat a holdingokban és a lakosságban, akkor azt látjuk, hogy nő a fiatal gazdák száma. A vidékfejlesztés és a mezőgazdasági politika igazából hozzájárul a pozitív eredményekhez, és ellensúlyozza a korosodást. Bardzo dziękujemy za taką bezpośrednią prezentację. Köszönöm szépen ezt az előadást, amely valódi problémákra hívta fel a figyelmet. Flanagan úr, köszönöm szépen ezt az érdekes előadást. A legutolsó dia, ami fönt volt itt a képernyőn, ellentmond az Európai Szembevőszék által elmondottaknak de Nagyon sok pénzt költöttünk el, és nem látunk generációs váltást. Hát nem értem, hogy hogyan tudnak ennyire eltérő eredményekre, következtetésekre jutni. Engem ez nagyon megdöbbent, az megdöbbent, amit az én kormányom a, a, saját hazámban tett a fiatal gazdálkodókkal. A saját rendeletet említették, nem tudom, hogy valaki, aki a, a tanácsban Tudna erre válaszolni, vagy Írország véleményét, aki ismeri, miért követelte ezt Írország? Miért akart Írország, miért akarta Írország elkerülni azt, hogy a fiatal gazdálkodókat támogatni kelljen? Mert én nagyon sokkal sokakkal beszéltem, és gyakorlatilag soha nem akartak ezzel foglalkozni. De Castro úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen én is a prezentációt és Vacsakoszki volt kollégánknak gratulálok hozzá. Én egy pontosítás miatt kértem csak szót, lehet, hogy most inkább itt közgazdás szemszögből beszélek, mint európai parlamenti képviselőként. A gazdasági szakirodalomban szólnak arról, hogy a gazdálkodók száma csökkent, tehát ez egy jelenség, az aktívak száma csökken, ez egy fiziológiai jelenség, minden fejlődésben lévő gazdaság esetében megfigyelhető, ez nem patológikus jelenség. Az innováció, a gépesítés, és így tovább csökkenti a ledolgozott munkaórák számát egy adott termék előállításában gyakran a gazdasági szövegekben a, bető, a búzát használják, tehát hogy régen 35 óra munkaóra kellett, X mennyiségű búza előállításához most ugyanezt fél perc alatt előállítják, mármint emberi munkaidővel. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Aztán az előregedés, hát nyilván az idősebbek fognak másfelé elindulni, hogyha munkalehetőségeik vannak. A fiatalok követik a gazdasági eseményeket. Olyan kereteket kell teremteni, amelyek segítik őket, de mondjuk bárhol a világon, hogyha meglátjuk, ha megfigyeljük ezt a jelenséget, mindenütt az agrárvilágból távoznak. És a fordított esetben az aktívak száma pedig nő. Tehát ez itt egy gazdasági jelenség, a fejlődő társadalmak, a fejlődő gazdaságok esetében megfigyelhető. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök de Paolo, Paolo de Castro úrnak. Hát nehéz időszakokban, például a háborús időszakokban a vidéki területeken élők száma megnő, ez egyfajta túlélési stratégia is. Megint ez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem látok itt semmifajta ellentmondást. Az egyik ugye a gyakorlati valóság, amelyet példákkal illusztráltak, a másik pedig egy auditor véleménye, előfordul, hogy a kettő nem egyezik. Ami engem aggasztana inkább az az, hogy Bocsakovszki auditor utalt egy esetre. Ugye a kapreform tárgyalásában résztvevők nem mindig támogatták ezt, hogy a fiatal gazdák kapjanak ilyen támogatásokat de ebből én nem vonnám le azt a következtetést sem, hogy a fiatal gazdálkodóknak nyújtott támogatás nem működik. Nem vonhatunk le ilyen következtetést, ilyen átfogó következtetést ebből az egészből, hiszen mi történt volna, hogyha a fiatal gazdálkodókat egyáltalán nem ösztönöztük volna semmilyen módon. Az ír példából én azt a következtetést vonnám le, hogy azért nagyon sokan elindultak mezőgazdasági főiskolára, képzik magukat, tehát sikerült a lendületet azért elindítani, a fiatalok érdeklődését felkelteni, és ez nagyon pozitív de én szívesen hallanám, hogy milyen javaslataik vannak az előadóknak arra, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. Köszönöm szépen, és Bogovics úr következik. Köszönöm szépen mind a két előadást. Különös köszönet a szlovén kollégámnak és a koordinátoroknak is. Megköszönöm, hogy a javaslatomat elfogadták, hogy meghallgassuk a szlovén gyakorlat bemutatását. Voltam én mezőgazdasági miniszter is az elmúlt években, tehát ismerem ezt az átállást. Szlovéniában is, és el tudom mondani, hogy a fiatal gazdálkodókat célzó intézkedések legalábbis Szlovéniában nagyon jól működnek. Az ilyen intézkedések nélkül nem tudtunk volna 4-5 ezer új fiatal gazdát vonzani a mezőgazdaságba, hogy átvegyék ezeket a gazdaságokat. A plusz támogatások, amiket kapnak, valóban ösztönzőként hatnak az ilyen döntések meghozatalában, és emiatt működnek még mindig, ennek köszönhetően működnek még mindig ezek a gazdaságok. Paolo de Castro úrral egyetértek, el kell, hogy döntsük, hogy milyen mértékben tudható be mindez egyfajta természetes fejleménynek, tehát a gazdasági folyamatoknak, illetve annak, hogy milyen a hozzáférés a földterületekhez, illetve hogyan alakul a gazdaságok száma. Tehát az, hogyha az agrárpolitika hatékonyságát abban mérjük, hogy csökkente vagy nőtte a gazdaságok száma, az azért nem tökéletes megközelítés. Félrevezető is lehet, hiszen a megbűvelt területek mennyisége körülbelül ugyanannyi, attól még nem lesz kevesebb művelhető földterület, mert a gazdaságok száma változik. Ha bizonyos esetben csökken a gazdaságok száma, akkor azt kell tenni, hogy segítsünk a kieső terület, segítsük a kieső területekhez való hozzáférést és a nyereséges gazdálkodást. Az én tapasztalatom az az, hogy a helyzet elég egyszerű, ha nincs elég nyeresége a gazdáknak, akkor nem fognak megmaradni a gazdaságokban. Tehát igyekeznünk kell azt garantálni, hogy a családi gazdaságok is megmaradjanak, ne csak a 3-4 ezer hektáros gazdaságokat nézzük a másik pedig, hogy ezek a gazdaságok át tudjanak kerülni fiatal gazdálkodók kezébe, ezek a családi gazdaságok. Aztán mit tesznek a fiatalok? Hát nyilván nem csak a mezőgazdasági termelésben vesznek részt, diversifikálják a tevékenységüket, bevezítik az informatikát a gazdaságba, és így tovább. Én egyébként részt vettem például az úgynevezett intelligens falvak eh, projektben, egy előkészítő projektben, itt a oktatás, képzés, szociális szolgáltatások, mind-mind azt szolgálják, hogy a vidéken megmaradhassanak az emberek. Mert egyébként hiába támogatjuk a fiatal gazdálkodókat, hogyha nem átfogó a megközelítésünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, ez szinte egy mini prezentáció volt, nem csak egy kérdés. Most pedig Buda úr következik. Köszönöm szépen. El kell mondjam, hogy Bogovics úr is már részben elmondtam, amit én akartam, na a fenntarthatóság biztosításáról szerettem volna beszélni. Nem elég az, hogy a fiatal gazdákat behozzuk a mezőgazdaságba, azt is garantálni kell, hogy ezek a gazdaságok utána éveken keresztül működjenek. Tehát nyilván a gazdálkodók előregedésének a jelenségét így tudjuk kezelni, hogyha a fiatal gazdák megmaradnak ezeken a vidéki területeken. Nagy kihívás ez az, Agri és a Regi szakbizottságban is nagyon fontos, hogyha az egyes források, alapok között szinergiák vannak, akkor ezeket használjuk is ki és átfogó megközelítést alkalmazzunk, egészségügy, internet, oktatás, és így tovább. Engem érdekelne, hogy önök vizsgálták-e ezt, tehát a befektetések hatását, hogy ez fenntartható-e. Engem ez komolyan aggaszt ugyanis, mert ma mindenféle kereskedelmi megállapodásokról beszélünk, a Merkozor országokkal, Új-Zélandal, és így tovább, és közben Mindez újabb problémákat teremthet a gazdák számára, mert az ilyen területekről érkező termékek tisztességtelen versenyben versenyeznek az európai gazdák által előállított termékekkel. Mi ugye ide vonzuk a fiatal gazdákat, azt mondjuk tessék, támogatjuk őket, de vegyenek fel hitelt is, stb és akkor közben az Európai Bizottság aláírja ezeket a kereskedelmi megállapodásokat, és behozza ezeket a termékeket külföldről az EU-ba. Tehát nagyon figyelni kell itt az egyensúlyra. Igen, hölgyeim és uraim, attól a pillanattól kezdve, hogy a reformokat 2013-ban bevezették, csak három év telt még el, most vagyunk a harmadik évben, 2017-ben. Emiatt is nehéz azért már most komoly, látható eredményeket elvárni. Ez az első dolog, amit el kell mondani. A másik, hogyha hatékonyan használták fel a forrásokat, amelyeket az audit egyébként megerősített, és mindez a gazdák körében is jó fogadtatásra talált, akkor mi annak az oka mégis, hogy abban a helyzetben vagyunk, amelyikben? és azt hiszem, hogy fel is tette valaki a kérdést, hogy mi történt volna akkor, hogyha ezt a támogatást nem fizettük volna ki. Elnyú úr az utolsó, és kérem, hogy legyen nagyon rövid, mert be kell fejezni az eszmecserét. Ez csak egy kérdés, elnök úr. Megdöbbent engem, hogy lehetséges egy ilyen húzást megvalósítani, hogy mi ezt az Egyesült Királyságban mondjuk. Tehát tájékoztatjuk a gazdákat, hogy ez az extra összeg rendelkezésre és akkor mondjuk egy család egyik fiatal tagjának azt mondják, hogy tessék, kitöltjük a papírokat a te nevedre, megkapjuk a pénzt, de semmi nem fog változni a családi gazdálkodásban. Kérdezem, hogy ilyen példát találtak-e a munkájuk során? Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most akkor három percet adok a szakértőknek a válaszra. I will answer in my national Polish language. Lengyelül fogok válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes hozzászólást, megjegyzést. Flanagan úrnak válaszolva, a számvevőszégi adatok és a szlovén adatok között nincs eltérés. Ugyanezek a jelentések Szlovéniában jelentős javulást mutattak a korstruktúrában, mint ahogy azt a jelentésünk, illetve a szlovén adatok is alátámasztják. Olaszországban is ugyanez volt a helyzet például, vagy Lengyelországban javult tehát az életkor struktúra. A legtöbb tagállamban azonban a helyzet romlik. Mit mondott De Castro úr? Természetes folyamat ez, igen, ez igaz. De mint auditor nekem nem lehet politikai véleményem erről. világos politikai állásfoglalást önöknek kell elfoglalni azzal kapcsolatban, hogy 2040-ben, 50-ben milyen mezőgazdasági struktúrát szeretnének látni. Hogyha 4 millió gazdaság, gazdát veszítettünk el 7 év alatt, akkor hányan lesznek, és mindegyik 1000 hektáron fog gazdálkodni? Vagy tartsuk fenn a családi gazdaságokat, ahogy Bogovics úr mondta. Legyenek-e politikai iránymutatások erre vonatkozólag? egyre nagyobbak a mezőgazdasági üzemek, és ezeket nagyon, ezeket nagyon nehéz lesz összeegyeztetni a környezetvédelmi célkitűzéseinkkel. A kicsi családi gazdaságok e tekintetben sokkal jobbak. Világos politikai választásra van tehát szükség. Megkinisz asszony azt kérdezte, hogy mi történne, ha nem lenne ott a támogatás. Nyilván rosszabb lenne a helyzet, ezzel tisztában vagyunk mindannyian. A gazdák nagyon jól használták fel ezeket a pénzeket, a támogatás nélkül rosszabb lett volna a helyzet, de úgy tűnik, hogy ez a támogatás sem elégséges. A generációváltással kapcsolatban voltak feltevéseink, hogy mi fog történni, de nem történik. Ezért mondjuk a jelentésünkben, és Buda és Bogovics uraknak igaza van, jobb koordinációra van szükség. A számvevőszék konklúziói ebbe az irányba mutatnak, a szakpolitikákat jobban össze kell hangolni a mezőgazdasági politikával, mert a támogatás kiegészítések önmagukban nem fogják az embereket arra ösztönözni, hogy maradjak önnek a vidéki területeken. Jobban és másra kell ösztönözni a fiatalokat, hogy ott maradjanak. Egy úr, igen, igaz. Vannak ilyen példák a jelentésben is, pont az, amit ön említett például. Van egy olyan cég is, amely különböző partnerekkel rendelkezik, és egy ember, aki nem is aktív gazda, 60%-á birtokolja ennek a cégnek, és ő is kap támogatást, pedig konkrétan nem gazdálkodik. Itt is döntésre van szükség, hogy most akkor vagy a vidéki földművelésbe kezd, vagy nem. Másik szakértő, köszönöm szépen. Én is egyetértek azzal, hogy nincs különbség a statisztikák tekintetében. Hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor a szlovéniai helyzet egy enyhe javulást mutat. A 35 évnél fiatalabbak arányát 4,6%-kal sikerült növelni az elmúlt időszakhoz képest, de hogyha azt nézzük, hogy a gazdák, vagy a gazdaságok, hogy növekedtek, és ezt összevetjük a fiatalok számával, akkor már nem mutatható ki ugyanez a növekedés. Egyetértek azzal is, hogy Szlovéniában mindenki azt gondolja, hogy a fiatal gazdákra vonatkozó intézkedések azok a jó és hatékony intézkedések közé tartoznak ezt ebben a véleményben osztoznak az idősebb és a fiatalabb gazdák is. Az idősebb generáció érti és tudja, hogy át kell majd adni a gazdaságot a fiataloknak, és az ő feladatuk a struktúrális változtatásokat öm, vezessenek be, felvegyenek munkaerőt, és igaz, hogy a támogatás nem fogja egy mezőgazdasági üzem életét alapjaiban megváltoztatni, de vannak más intézkedések, amelyek ezt eh, kiegészítik, és amelyekkel a munkahely teremtésre tudunk összpontosítani. Ennek a fiatalnak adjunk lehetőséget arra, hogy mezőgazdasággal foglalkozzon, úgyhogy strukturális változtatásokat eh, hoz a gazdaságába, például sokszínűsíti, új földet vásárol, ha szlovéni vidéki, Szlovénia vidéki területeit nézzük, lehet, hogy hasonló a helyzet más országokhoz. A terület 80%-a olyan területen található, ami igazából nem legkedvezőbb mezőgazdaság szempontjából. Hogyha ösztönözni akarjuk a fiatalokat, hogy itt maradjanak, gazdálkodjanak, és akár más munkát is végezzenek, ha nem ösztönözzük őket, akkor senki nem marad ezeken a területeken, és senki nem fogja megművelni ezeket a földeket. Ha nem vonzuk oda a fiatalokat, akkor jelentősen meg fog változni a táj. Ez a turizmusra és minden másra kihatással lesz. Konklúzióként hadd mondjam még el azt, hogy a kapi intézkedések nem jelentenek mindent, de nagyon hatékony és célzott kiegészítői, az országos szintű intézkedéseknek. Más aspektusokra is van szükség, szociális, egészségügyi, oktatási aspektusokra nemzeti szinten. Elnök, köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes információkat. Janusz Wojciechowski, számbevőszéki auditor, illetve a szlovén mezőgazdasági minisztérium képviselője részéről. Köszönöm, és köszönöm, gratulálok Bogovics úrnak a hatékonyságához. Hölgyeim és Uraim, most a következő prezentációk következnek. Itt vannak velünk a vendégeink. Iris Buers az első, aki a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának alelnöke, illetve a Holland Fiatal Gazdák Szövetségének az igazgatósági tagja. Serena Tarangioli lesz a következő hozzászólónk, aki az olasz mezőgazdasági kutatási és elemzési tanács képviselője, és végül, de nem utolsó sorban, Guillaume Cross úr fog hozzászólni a régiók bizottsága részéről. Iris Bouve asszony az első nyolc percet kap parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves képviselők, fiatal gazdák, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Iris Bowersnek hívnak, fiatal gazda vagyok Hollandiából. A szüleimmel dolgozom egy vegyes gazdaságban, ahol disznókat hízlalunk, és van termőföldünk is. Én az a SZEJA egyik alelnöke vagyok, a Holland Fiatal Gazdák Szervezetének. A kap jövője nagyon fontos a fiatal, fiatal gazdák számára mindenhol Európában, de az egész mezőgazdaságot tekintve is lényeges. Hölgyeim és uraim, fiatal gazdák nélkül a vidék kihal. Hiszen láthatjuk nem csak a mi országunkban is. Az Európai Unióban a gazdák 6%-a fiatalabb 35 évnél. A SEJA és a Del Laval kutatásaiból kiderül, hogy igazából ötből csak egy fiatal gazda gondolja úgy, hogy ebben a szakmában szeretne megöregedni. Tehát ez azt mutatja, hogy válságban van a mezőgazdaság. Fel kell tennünk a kérdést, hogy miért ez a norma számos európai országban. Tehát a politikusoknak, a termelőknek, a gazdáknak, de minden európai polgárnak feladata, hogy megoldást találjon, hogy a fiatalokat visszavigyék a földekre. És itt jelenik meg a kapjövője. A szejában mi olyan eszközöket szeretnénk kidolgozni, amely a kap segítségével bevonza a fiatalokat. Általános felújítási célokra a kap 20%-a szól. A SZEZSA ezen kívül úgy tekinti az aktív gazdáknak, az aktív gazdákat úgy tekint, hogy azok, akik pénzügyi felelősséget vállalnak a termelésért, az üzletért, akik vagy saját maguk értékesítenek, vagy szövetkezeteken keresztül, és a mezőgazdasági tevékenységükből élnek. A kifizetések tekintetében a következőt mondhatjuk el a karról. A közvetlen kifizetéseket arra kell szánni, hogy támogassuk az Európai Unióban a családi gazdaságokat. És itt lehet akár terület alapú, akár tevékenység alapú kifizetésekről is beszélni. Mindenképpen el kell érni, hogy a közvetlen kifizetések ne csak a terület mértékére vonatkozzanak. Ezen kívül modernizálni kell a nemzeti programokat, hogy könnyebb legyen a tervezés az ismeretátadás és a tanácsadás is nagyon fontos a fiatalok számára, akik a mezőgazdaságban szeretnének dolgozni. Jobb együttműködést kell kialakítani a gazdák generációi között, hogy hosszú távú leasingelést és mezőgazdasági mobilitást érjünk el. Tehát én is profitáltam a tudás átadásból a családomon belül. 1961-ben vette át nagyapám apjától a gazdaságot. Öt disznónk volt, bocsánat, öt tehenünk volt, két disznónk és 7 hektár földünk. Ezt a gazdaságot azért tudta fenntartani, mert segítettek neki a bankok, a kap és a saját üzleti terve. 1997-ben apám vette a gazdaságot, 25 tehene volt, 360 disznója és 60 hektár földje. Képes volt továbbvinni a farmot a kap, a bank és a saját üzleti terve alapján. Most 2017-ben szüleimmel gazdálkodom, 1250 hízó disznónk van, és 120 hektár termőföldünk. Remélem, hogy átveszem a jövőben ezt a gazdaságot. De hogy fenntartsam, szükségem lesz a bankra, szükségem lesz egy megreformált kapra, és a saját üzleti termemre, képességeimre. Nyilvánvaló, hogy igazából nem lennék ott, ahol vagyok, a családi gazdaság nélkül de szeretném kihangsúlyozni, hogy a földhöz jutás az egyik legnagyobb probléma a fiatalok számára, amikor eldöntik, hogy gazdák szeretnének lenni. Éppen ezért a szövetségünk különféle módszereken gondolkozik. Tehát, hogy legyen az aktív gazda és a földhöz jutás között különbség. Nagyon fontos az, hogy a fiatalokra való átruházást, átörökítést is megkönnyítsük. Ezen kívül Figyelnünk kell azokra, akik szeretnének a mezőgazdaságban dolgozni, de nincs ilyen hátterünk. Tehát nekik is meg kell könnyíteni a bejutást. Nagyon fontos, sőt létfontosság, hogy a fiatal gazdák földhöz jussanak, hogy több fiatal gazda legyen. A fiatal gazdáknak igenis pénzügyi támogatást kell nyújtani, kedvező hiteleket, és pedig az egész költségvetési szakasz alatt. Az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap ne csak egy költségvetési alap legyen, amely a vidéki területek növekedését szorgálja, hanem igenis a fiatal gazdákat célzottan kellene segítenie. Az elvárásaink a kap tekintetében úgy néznek ki, hogy a fiataloknak ugyanolyan hozzájutást kell biztosítani a szolgáltatásokhoz, mint városi kollégáiknak. A gazdálkodás nem csak gazdasági, hanem szociális dimenziókkal is rendelkezik. Garantálnunk kell vidéken, hogy az emberek megéljenek, és hogy családjukat is el tudják látni mindennel. Nagyon fontos az, hogy mindenhol a vidéken is legyen szélessávú internet, és ez ugyanúgy hozzájárul a fejlődésükhöz, mint egyéb tényezők. Hogyha valaki ma fiatal és gazda, akkor olyan, mintha hegymenetben menne. És igazából csak a lelkesedés tart minket az úton. Éppen ezért a jövő közös agrárpolitikájának egyik sarokköve a generációs megújulás kell, hogy legyen a mezőgazdaság az Európai Uniós polgárai számára is létfontosságú. Hogyha a fiatal gazdaságoknak nagyon nehéz, és a fiatal gazdáknak nagyon nehéz megélniük, el fogják hagyni ezt az ágazatot. És ez nagyon rossz lesz Európa számára is. Most uh, itt van az, hogy valósággá tegyük a fiatal gazdák álmait Európában. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Azt is köszönöm, hogy nem használta ki teljes mértékben az idejét. Most az lenne a javaslatom, hogy ezeket a kiváló tapasztalatokat, amelyeket a családi gazdaságáról elmondott, erősebben propagálja. Hiszen szerintem ez egy nagyon konkrét példa, nagyon plastikus példa, és szeretném valahogy arra buzdítani, hogy minél több emberrel ismertesse meg ezt a történetet. Most pedig eh, a Szerzsa tagjait eh, is szeretném üdvözölni, a Fiatal Gazdák Szövetségét már az ülésünk eleje óta itt vannak velünk. Látom, hogy elnökségi tagok is vannak de most Szeréna Taráncsóli asszony kap szót az olasz mezőgazdasági kutatótanács részéről. Grazie mille, grazie per Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. A jelentésben, a beszámolóban igyekszem rövid lenni a európai fiatal gazdálkodókról szólva, a hatékonyságról szeretnék részletesebben beszélni. Az Európai Számbevőszék jelentésében is látszik, hogy ezek a politikák, amelyek a fiatal gazdálkodókat támogatják, valóban hatást tudnak elérni még a generációváltásban is, akkor is, hogyha egy kicsit korlátozott ez a hatás. De az igaz, és azt el kell mondani, hogy a fiatal gazdálkodók kéremeinek a száma, hogy azt a Szerre képviselője is mondta, tapasztalható. Olaszországban is mértük ezt, a mezőgazdasági minisztérium végezte el a számításokat, de egyelőre még nem, megelé- nem ad megelégedésre okot ezeknek a pozit- politikáknak a hatása. Mert mit tesznek ezek a politikák? Ugye a cél az az, hogy a fiatal gazdákat a mezőgazdaságba vonzuk, de nem gondolkodunk el azon, hogy kik legyenek ezek, és hogy hogyan ezek a gazdák, és hogyan tudjuk őket kísérni később a gazdálkodói tevékenységben. Nem mindegy, hogy valaki gazdálkodó családból érkezik, és folytatja a gazdálkodást, tehát eleve a rendelkezésére áll a tőke, eleve a rendelkezésére áll a gazdaság, a szaktudás, vagy pedig nem aki kívülről érkezik, más gazdasági ágazatokból, az teljesen más helyzetben van, és egyáltalán nem kapja meg ezt a fajta segítséget, ami egy családi gazdálkodót átvedő, átvevő gazdának már adott. De feltettük a kérdést magunknak, és a mezőgazdasági, az olasz mezőgazdasági minisztérium is feltette ezt a kérdést, ugyanúgy, ahogy valamennyi gazdasági szereplő átgondolja ezt. Vajon a piacra való belépés után ehhez képest vajon hány fiatal gazdálkodó marad meg a piacon. Nem fogok a számítási módszertamba most részletesen belemenni, de azért csak a lényeget elmondom. Azt észrevettük a számítások során, hogy a, ha általánosságban nézzük a gazdálkodókat, akkor az látszik, hogy a számuk csökken, tehát azok az emberek, akik korábban a mezőgazdaságban voltak aktívak, tíz évvel később esetleg már szektort váltottak. Tehát nagyon nehéz ez a beilleszkedés, hogyha valakinek nem segítik azt, hogy ne csak belépjen erre a piacra, hanem ott is maradjon. Olaszország sajnálatosan demográfiailag Európa egyik legöregebb országa, és a emberek későn alapítanak családot, a mezőgazdasági tevékenység nem feltétlen teszi ezt könnyebbé. A családalapításkor ugye el, kell, el is kell tartani ezt a családot, tehát sokszor van, hogy elhagyják a szektort. Elég negatív ennek a foglalkozásnak a megítélése az én hazámban. Amikor ezeket az adatokat összevetettük, olyan, és az olyan gazdaságokat is megnéztük, ahol diversifikálták a tevékenységet, akkor az derült ki, hogy az ilyen esetben könnyebb volt megmaradni a piacon, tehát a diversifikáció mindenképpen segít, és magasabbak lesznek az érintett gazdaság bevételei. az innovat, leginnovatívabb ágazatokban, tehát a bioenergiák, az újfajta erdőgazdálkodás, idegenforgalom, és így tovább ilyen téren, tehát ezek a gazdaságok, amelyek errefelé diversifikálták a tevékenységüket, könnyebben tudtak megmaradni. Nos, nem csak mi készítettünk ilyen tanulmányt természetesen, hanem a DG Agri is. Megpróbáltuk eltérképezni a fiatal gazdálkodók szükségleteit, igényeit. Hát tulajdonképpen akár konszolidáltnak is nevezhetjük ezt, a finanszírozáshoz, a földhöz való hozzáférést, a szakmai segítséget, és így tovább, de más igényeket is feltártunk. Remélem, hogy lehet olvasni ezen a dián, hogy jól olvasható. Tehát kiderült, hogy nem csak a piacra való belépést hez kérnek segítséget a fiatalok, hanem később kiegészítő szolgáltatásokat is szeretnének. Az online kérdőévünkre rengeteg fiatal válaszolt, amikor a felmérést végeztük. És ebből a hitel, a föld és egyebek mellett rengeteg másra is fényderült, például arra, hogy a konkrétan a piacra való hozzáféréshez is kellene segítség. Tehát az valaki, az rendben, hogy valaki átvesz egy gazdaságot, de hogyan tudja értékesíteni a termékeit, hihetetlen nehézségekben, nehézségekbe ütközik hogyha nem a saját családi vállalkozását vette át a gazdálkodó nyilván nem csak gazdasági tevékenységet végez, hanem az egész területet kezeli, és ez azt jelenti, hogy a helyi hatóságokkal, a helyi közösséggel párbeszédet kell folytatnia. Sőt, akár együtt kell terveznie azt, hogy milyen lesz az ő tevékenysége. Aztán voltak még más kérések is, ahol említették a vidéki élet sajátosságait, a családok igényeit, amelyek nem biztos, hogy vidéken biztosíthatók minden esetben. Fölmerült az Udion belül az a kérdés is, hogy hogyan férnek hozzá ezekhez a politikákhoz. Nem könnyű ez a hozzáférés, és amikor meghallgattuk a gazdákat, hát igen, egyetértettünk azzal, hogy egyszerűsítésre van szükség. Ezen szükségletek és igények mellett, csak így gyorsan mutatom ezen a dián, hogy látható, hogy a jelenlegi vidékfejlesztési politikának milyen hatása van, tehát milyen segítséget nyújt ez a fiatal gazdáknak. Felmerül a kérdés, hogy stratégiailag sikerült-e jól orientálni ezt a támogatást. Van egy, ami közvetlenül a fiatal gazdákat célozza, ugye ez a 2A, a 6B pedig a foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozik, és azt hiszem, hogy az összes többi aggályt sajnos eléggé kevésbé veszik figyelembe, és a beavatkozás is csak a piaci belépést, illetve a szektorba való belépést támogatja. Ezért azt javasoljuk, hogy átfogóbb stratégiát eh, alakítsanak ki, tehát a fiatal gazdákat eh, megközelítve eh, holisztikusabban kellene eljárni. A Olaszországban is eléggé intenzíven zajlik ez az eszmecsere az érintettekkel, egy új politikáról. Milyen fajta politikára lenne tehát szükség? Nyilván vonzani kell az új fiatalokat, de hogyan tudjuk ezt elérni? a, ahhoz, hogy a fiatalokat foglalkoztatni tudjuk a mezőgazdaságban, hogy őket ide vonzuk, ez, ehhez az szükséges, hogy legyen egyfajta csoport, egy pool az új fiatal gazdákból, akik el tudják indítani a gazdálkodói tevékenységüket. Ugye nagy a munkanélküliség, eh, tehát esetleg ez eh, támogat, ez, ez pozitív lehet eh, van pénzügyi támogatás, itt vannak ezek a politikák, de aztán miután valaki belépett ebbe a szektorba és átvette egy gazdaságot, vagy elindít egy gazdaságot, végig kell kísérni ebben a, ezen a folyamaton, és támogatásra van szüksége, a kapon belül is valahogy folyamatos támogatást kellene biztosítani. Az integrációt mindenképpen segíteni kell a fiatal gazdálkodók esetében, tehát én itt együttműködésre gondolok, közös projektekre, és így tovább. Tehát aki ilyenfajta támogatást kap, megtanulja azt, hogy hogyan kell gazdálkodni, hogyan kell egy gazdaságot működtetni, és kereskedelmi szempontból életképes lesz az a vállalkozás, amit ő működtet. Az információt és oktatást már mások említették, úgyhogy nem fogok további részletek ezekbe bebocsátkozni, Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Az igaz, hogy nem könnyű lerövidíteni az összefoglalókat, talán a jövőben kezdhetnénk rögtön a következtetésekkel, és utána meghallgatnánk az előadás első részét, ez lehet, hogy egy érdekes megoldás lenne. Most Guillaume Crossnak adom meg a szót a régiók bizottságából, aki egyébként az az dél-franciaországi régió regionális tanácsának elnöke, és a 2020 utáni időszakkal foglalkozó csoport munkájáért is felelős, nagyon aktívan tevékenykedik a régiók bizottságában, én is figyelemmel kísérem, és a mi szakbizottságunk is figyelemmel kíséri az ő munkájukat, hiszen pontosan itt tud a régiók bizottsága hozzáadott értéket teremteni, hogy elmondják a régiók véleményét és tapasztalatait, akkor is, hogyha a közös agrárpolitika alakításában nem sok befolyásuk van. Úgyhogy meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! osztom, osztom a véleményét. Nagyon fontos az Európai Parlament munkája, és az együttműködésünket is nagyon jól mutatja az, hogy önök ma meghívtak engem ide, remélem, hogy lesz majd még lehetőségünk az eszmecserére a jövőben is. Már találkoztunk önök szakértőkkel, a szakértőkkel is esetleg többször, akik a jelentés előkészítésében közreműködtek. Hát most nyilván nem a jelentésről fogok részletesen beszélni, mert a jelentés a KAP 2020 utáni időszakáról szólt, hanem inkább arról fogok szólni, ami az Európai Unió számára kulcsfontosságú, hogy megújuljon, megújuljanak ezek a gazdaságok. A kap egészéről nem tudunk ugye részletekbe bocsátkozni, mert nincs elég idő, de mégis a kettő szorosan összefügg egymással. Hát ugyanúgy, mint önök, ugye mi is tudjuk, és ez ma délelőtt nagyon sokszor elhangzott, hogy a gazdálkodói munka nem túlságosan vonzó, és ez súlyosbítja a helyzetet, hiszen öregednek a gazdák, és hát amikor láttam ugye délelőtt ezeket a számadatokat, hogy naponta ezer gazdálkodó lép ki Franciaországban, a szektorból, bocsánat, Franciaországot mondtam, pedig ez az egész Európai Unióra vonatkozó adat volt, tehát azért ez elég komoly agályokra ad okot. Tehát a régiók bizottsága is úgy gondolja, hogy a fiatal gazdálkodók hiánya jelentős probléma, tehát ez komoly fenyegetést jelent a családi, különösképpen a családi gazdálkodások, gazdaságok számára ezeknek a megmaradása megmaradását fenyegeti. Úgyhogy életbevágó, hogy támogató intézkedéseket léptessünk életbe, hogy segítsük a fiatal gazdák belépését ebbe a szektorba. A jelentésben is emlékeztetnek erre, és valóban fontos, hogy a problémát a gyökereinél kell megragadni, megoldani. Tehát egyrészt vonzóbbá kell tenni ezt a foglalkozást, mert látjuk, hogy a gazdák gyakran kénytelenek egyébként alacsony árakon eladni a termékeiket, akár az előállítási árnál is alacsonyabban, és ez ugye azt jelenti, hogy a költségeiket csökkenteni kell, az árak folyamatosan csökkennek, és ez egy ördögi kör, veszteségesek lesznek, és így nem fogunk tudni fiatalokat vonzani ilyen körülmények között az agrárszakmába amíg a különböző jutatásoktól függ az, hogy milyen egy gazdának a jövedelme, addig ez nem fog változni, és amíg a kap ilyen lesz, addig sajnos nem fog javulni a helyzet. A régió bizottsága tehát azt javasolja, beszéltünk már erről ma délelőtt is, tehát azt javasoljuk, hogy ezt az agrárpiacot szabályozza. Egyrészt, hogy stabilizálni lehessen megfelelő szinten az árakat, mert meggyőződésünk, hogy kielégítő szinten kell stabilizálni az árakat. Sokkal olcsóbb lenne az európai adófizetőknek, hogyha ezeket a termékeket itt tudnák megvásárolni. Az amerikai Egyesült Államokban már vannak ilyen tapasztalatok a biztosításokkal kapcsolatban, hogy ezek nem feltétlen a gazdákat segítik. Kérem nézzék meg azokat az adatokat, amelyek az Egyesült Államokban származnak. Nem a gazdák gazdagodnak, hanem a biztosítók tesznek szert hatalmas haszonra, és közben a gazdák nyeresége nagyon korlátos. Tehát elősz, elsőként ezt akartam kihangsúlyozni, hogy a kap reformja az égető, hogyha azt szeretnénk, hogy családi méretű gazdaságok legyenek nagy számban, akkor lépni kell. A régiók bizottsága tehát azt kéri az EU-tól, hogy a teljes súlyával lépjen be és próbálja ezt megérni, elérni, a nemzetközi kereskedelmi szabályokat próbálja úgy módosítani, hogy a igazságosabbak legyenek az EU és harmadik országok között fenntartott kereskedelmi kapcsolatok. Nagyon fontos az a szempont, hogy akadályozza, a illetve fékezi az új gazdák belépését a, a piacra az, hogy nem férnek hozzá a földterületekhez, tehát nagyon fontos támogatni a új gazdálkodó letelepedését, fontosak a közvetlen támogatások, az, hogy hektáronkénti támogatást kapjon, de az aktív gazdálkodó kapjon támogatást. A közvetlen kifizetések a gyakran előfordult, hogy a spekuláció áldozatául estek. Egészen friss híreink vannak, ugye a múlt hét ről voltak kínaiak, akik eljöttek, és 900 hektárnyi földterületet vásároltak fel, nem feltétlen azért, hogy itt új gazdák kezdjenek működésbe. Tehát jó lenne, hogyha ezt a területet sikerülne szabályozni a tagállamokon belül, és a spekulációt sikerülne megszüntetni. Viszont azt meg tudjuk erősíteni, hogy a tagállamok, a régiók több hatalmat kellene, hogy kapjanak, több hatáskört, hogy jogszabályokat tudjanak alkotni, illetve hogy korlátozásokat tudjanak bevezetni. Különösképpen ami azt illeti, hogy a földterületek Európában koncentrálódnak, hogy ezekkel spekulálnak, mert ezek megnehezítik azt, hogy a fiatal gazdálkodók belépjenek, egyáltalán földterületet találjanak maguknak. A kapnak vannak direkt és indirekt hatásai is, a, a koncentráció, és amit említettem, ugye, és az, hogy minden egyes generációt kellene támogatni közpénzekkel, viszont rengeteg pazarlásra kerül sor. Oda kellene figyelni tehát, hogy a gazdaságok milyen körülmények között kerülnek új kézbe, és milyen kezekbe kerülnek, az Európai Unió költségvetésének a felhasználásában plafonértékeket kell meghatározni. A, ez olyan irányba mutat, amely, amely irányt mi is megfogalmaztunk a saját véleményünkben. A szembevőszék képviselőjét hallottuk arról, hogy a közös agrárpolitika milyen támogatást biztosít a fiatal vállalkozók, gazdálkodók számára. Ez gyakran nincs pontosan meghatározva az egyes tagállamokban, tehát oda kellene figyelni, hogy fenntartható, szolidáris gazdálkodást támogasson ez a finanszírozás, és ne pedig a, konsz- a, a koncentrációt, hogy nagyméretű gazdaságok konszolidálódjanak. A fogyasztók szempontjairól sem szabad megfeledkezni, és a, a, arról sem, hogy a negatív externáliák azok általában mindig a jövőbeni adófizetők terhei lesznek az Európai Unió agrárpolitikája járuljon hozzá a mezőgazdaság megújulásához. A vidéki területek, ahol gyenge az aktivitás, az, ö, azzal küzdenek, hogy nincsenek, nincs egé- megfelelő egészségügyi ellátás, kulturális szolgáltatások, oktatási szolgáltatások, és így tovább. Tehát a vidéki élet feltételeit jobban meg kellene teremteni, és általános támogatást kellene adni, vidékfejlesztési támogatást ezen régióknak régiók bizottsága tisztában van ezzel, és azzal is, hogy csak az aktív felépéssel tudjuk megállítani ezt az eláramlást, hogy az aktív fiatalok távoznak az agrárszektorból. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. És szeretném a jó együttműködést is megköszönni. Most áttérünk a képviselők kérdésére. Andri úr először. Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam az előadókat, és köszönetet mondok nekik. Az elemzésüket nagy részben osztom, különösen a régiók bizottsága képviselője, amit mondott a földterületek piacáról, a kereskedelemről, az igazságosság és a szolidaritás kérdéséről. Nagyon sok pontot vetett fel, amelyek számomra is észszerűnek tűnnek, érdemes ezt a jövőbeli reform szempontjából figyelembe venni. És Terán Góli asszony is hasznos dolgokat mondott. Szükséges a letelepedést támogatni, de nem elégséges és itt mélyen feltesszük magunknak a kérdést, hogy egy, olyan néha, mintha egy silóban dolgoznánk, létrehoztuk az erfát, és ezt akartuk, hogy ezzel egy rendszer szintű logikával tudjuk megváltoztatni a helyzetet, de úgy tűnik, hogy továbbra is silókban dolgozunk az Európai Szociális Alap, az ERFA, a mezőgazdasági alap külön-külön dolgokat próbál meg elérni, és nem érnek össze. De hát a világ az rendszerszerű és komplex, és mi itt nem egy mezőgazdasági szakszervezet vagyunk, hanem egy 500 millió Európai Uniós állampolgárt képviselő szervezet, és a valóságot kell, hogy lássuk. Persze megvannak a határaink, de a közö, körülöttünk lévő világ, ez gyorsan halad, nem szabad, hogy elrohanjon mellettünk. És a Szezsa asszony, Szezsa képviselője, Búvers asszony is nagyon értékes dolgokat mondott a generációváltásról. A számvevőszék beszámolójában is pontosan láttuk, hogy hatékonytalan a támogatási rendszer, hogyha a célok elérése szempontjából vizsgáljuk. Bocsakovszki úr is pont ezt mondta a szintézis szempontjából vizsgálta a problematikát, és elnézést kérek, hogy csak az előadása végére érkeztem meg, de úgy tűnik, hogy nagyon jó irányvonalat határozott meg, gondolkoznunk kell, mert elfogadhatatlan az, hogy eltűnnek a gazdák. És meg kell határoznunk azt, hogy milyen mezőgazdaságot szeretnénk, milyen társadalmat szeretnénk, és ennek meg kell fizetni az árát. Most két nagy modell lebegít a szemünk, szemünk előtt, az, hogy minden legyen gémódosított, óriási mezőgazdasági üzemek, nemzetközi cégek uralják az egészet, vagy legyenek kicsi családi gazdaságok. Gondoljuk végig, melyiket szeretnénk a, azt, aki az élelmiszert, egészséges élelmiszert termel, és közben tiszteletben tartja a, mező, a, a környezetvédelmet, Piemontban vagy a hegyekben fenntartják a megfelelő tájképet. Ezt akarjuk? Gondolkozzunk el a reform szempontjából, hogy milyen politikát akarunk. Politikai testület vagyunk, tehát előre kell látnunk azt, hogy 2050-re milyen Európát akarunk látni, milyen mezőgazdaságot akarunk látni. Nem azt kell, hogy Európa táplálja a 9 milliárd embert, aki akkor lesz. Viszont figyeljük azt, hogy Kínában, Brazíliában, Új-Zélandon, Ausztráliában mi történik. Nagyon komoly vitára van szükség, és köszönöm, köszönöm, hogy ezt a vitát a gondolataikkal most táplálták és beindították. Köszönöm szépen. Egy kicsit többet beszélhetett, mert korábban nem volt itt, de most Schreier asszony kap szót. Köszönöm szépen. Önök úr, mindenek előtt köszönöm, hogy Iris Bauer felszólalhatott saját tapasztalatait osztotta meg velünk Hollandiából és a fiatal gazdák részéről. Azonban most döntenünk kell, ipari mezőgazdaságot akarunk, amár, amelyik már most területeket szerez, beruházások, spekulációk révén, tehát vannak 4-5 ezer hektáros gazdaságok, ez Franciaországban is megvan, megvan Hollandiában is. Most el kell gondolkoznunk, hogy mit finanszírozunk. Akarunk ipari mezőgazdaságot, vagy családi gazdaságokat akarunk. És akkor itt a régió kérdése is felmerül. Hiszen, hogyha a családi gazdaságokra tekintünk vidéken, akkor itt mégiscsak szociális összefüggések is vannak a falvakban. Nagyon sok KKV van. Itt körforgásos gazdaság van, amely csak is a falvakban lehetséges. Aztán a széndiokszid kibocsátás kérdése. Állandóan szó van róla az ENVI szakbizottságban is jelen vagyok, és ott teljesen máshogy beszélnek a körforgásos gazdaságról. A Juncker alap a fenntartható munkahelyeket támogathatja. Tehát mindjárt üt az óra. A politikai tapasztalataim alapján még ilyen nem volt. Egyszerűen megjelennek a multik, megjelenik a tőke, és fölvásárolják a területeket. Amit bemutattak, az nagyon érdekes, de nekünk döntenünk kell. Mennyi pénzt kaphatnak a multinacionális vállalatok, és mennyi pénzt kapnak a termelők. Látom, hogy mi van. Köszönöm. Tényleg mindjárt üt az óra, mindjárt dél, óra, dél van, Buda úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Nagyon aggaszt a termőföld koncentráció. Nagyon örülök, hogy felvetette ezt a témát, és szeretnék arról is beszélni, hogy mennyire jelentős ez a dolog. Romániában a termőföld 40%-a külföldiek kezében van. A föld tulajdonosai olyan cégek, amelyek még csak nem is európai uniós országokban vannak. Tehát szíriaiak, líbiaiak, a föld tulajdonosok, tehát nagyon kell figyelnünk erre, iránymutatásokra van szükségünk az Európai Unióban, hogy megakadályozzuk ezt a termőföld koncentrációt. El kell döntenünk, merre szeretnénk menni. Tehát nagy gazdaságokat akarunk, vagy családi gazdaságokat. Lehet egyensúlyt is találni. Elképzelhető, hogy bizonyos területeken a nagyobb gazdaságok életképesebbek, de vannak olyan területek, ahol a kisebbek. Egnyú képviselő? Nagyon érdekes volt az első felszólalót, a holland gazdát hallani, hogy hogyan virágzott ki az üzlete. Igen, is működik ez a dolog, hogyha nincsenek túl sokan azok a titánok, akik itt mind ki akarnak ragadni valamit a földterületből. Tehát igazából egy-egy családi gazdaságot láttunk. Tehát, hogyha csak gyerek-gyerek transfer van, akkor ez nagyon jól működik. Tehát hallottuk, hogy a disznók nagy szerepet játszanak a gazdaságban, és hogy a kap igazából nem nagyon foglalkozik a disznókkal, nem támogatja a disznókat. Tehát a disznók híznak a kap nélkül is. A végső kérdés, amit szerettem volna föltenni, hogyha a hektár alatt lenne a plafon, akkor ez ösztönző lenne, hogy növeljék a tevékenységüket? És mm, esetleg ez megváltoztatná a helyzetet, és a régiók bizottsága képviselője úgy írta le, hogy ez egy munka, ez egy szakma és az egész mezőgazdaság koncepciója úgy néz ki, mintha a gazdák közalkalmazottak lennének, a kormánynak dolgoznak, az államnak dolgoznak, elő van írva a, elő vannak írva az árak, tehát itt van a VTO, igen, igen, igen, nem akarom, hogy fejen csapjon az elnök a kalapácsával, köszönöm. Hojbus asszony? Köszönöm szépen. Nagyon sokat hallottunk a mezőgazdaságban a korosodás problémájáról, hogy nehéz földhöz jutni, nehéz finanszírozáshoz jutni, nehéz jó piacokra bejutni, kiürül a vidék, az infrastruktúra rossz, vagy nincs is. Igazából el kell dönteni a politikának, hogy mit akar. Igazából a politika felelős ezért. A politika csak racionál, iparosít, most pedig a fiatalok azok, akik szeretnének beszállni a mezőgazdaságba, és neki kell a cehet fizetniük. Milyen agrármodellt szeretnénk a jövőben szorgalmazni, és erről vitáznunk kell, és ezt kell eldöntenünk. És hogyha döntöttünk, akkor igazából pénzeket kell erre szánni. Nem lehet családi gazdaságokról beszélni, míg a nagy koncernek fölözik le a hasznot. Ez a múltban is így volt, és ma is így van. A fiataloknak vannak saját elképzeléseik. Tudják, hogy mit szeretnének, tudják, hogy mik a kihívások. A klíma, a környezet. Itt van a fenntarthatóság, itt vannak a fenntarthatósági célok, amelyeket szeretnénk betartani. Tehát nagyon sok dolog van, nagyon-nagyon sokrétű a mezőgazdaság, a természet, a vidék. A követelményeinket is ehhez kell alkalmazni. A fenntarthatóság és nem az intenziválás a címszó. Örülök, hogy sokan, sok fiatal szeretne mezőgazdasággal foglalkozni, és remélem, hogy jó keretet tudunk nekik nyújtani. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem Iris Bauerhez. A következő kiváló előadást hallottunk. Bauer asszony nagyon ö, nagy hangsúlyt fektet az aktív gazda fogalmára. A tanácsot igazából ez nem érdekli, a bizottságot sem érdekli, legszívesebben megszüntetnénk, hiszen az ellenőrzések nagyon drágák. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne egy erős fogalom meghatározást megtartani az aktív gazda, és hogyan tudnánk csökkenteni a bürokráciát. Köszönöm. Bukovics képviselő? Köszönöm. Szerintem megállapodhatunk abban, hogy a családi gazdaságok a mezőgazdaság gerincét adják, és szociális, társadalmi és gazdasági szempontokból is. El kell döntenünk, hogy mekkora lehet egy családi gazdaság, hát nyilvánvalóan ez különböző a tagállamokban. Erre kellene összpontosítanunk, és egyet értek a régiók bizottságának képviselőjének javaslatával, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hányan dolgoznak egy gazdaságban, hárman, négyen, és így tovább. Ezen kívül különféle politikákat is össze kell hangolni, tehát itt a mezőgazdasági, regionális, digitális politikát, ezt nemzeti szinten is megtesszük, hiszen ott van az egészségügy, szociálpolitika, digitalizáció, a munkahelyek központosítása, és így tovább. A nemzetállatok mindig nyomás alatt vannak, hogy csökkentsék a közkiadásokat, hogy leépítsék a közigazgatásban dolgozók számát. Össze kell a politikánkat hangolni, és pedig különféle ágazatok között. Éppen ezért kell szorgalmaznunk a vidékfejlesztés. A mezőgazdaság mindig nagyon fontos tevékenység, és az is marad. De meg kell néznünk horizontális és vertikális szinten a politikánkat, hogy hova vezetett. Köszönöm. Egyetértek. De aztán ott van a piac, a verseny, a harmadik országok, a kereskedelem kérdése. Tehát nem annyira egyszerű a családi gazdaság definícióját megadni. De szerintem ezzel majd legközelebb foglalkozunk. Megginis asszony, köszönöm szépen. A fiatal gazdát tekintve érdekes, hogy a nagyapja 7 hektáron megélt, és most 120 hektáron élnek. Tehát nem tudom, hogy érdemes-e terjedni tehát természetesen van egy természetes haladás is a konszolidáció, a földkonszolidáció felé. És nyomás is van a mezőgazdaság. Másodszorban meg kell az aktív gazda fogalmát vitatnunk. Mi nagyon erősen támogatjuk azt, hogy az aktív gazdákhoz jusson a pénz. Ez az omnibus javaslatban is benne volt. A harmadik pont pedig, tehát, hogy milyen fajta gazdálkodást támogatunk a parlamentben egy alacsonyabb szintű plafont szerettünk volna bevezetni, hogy a pénz ne a legnagyobb ipari vállalatokhoz jusson. Nagyon fontos az is, hogy eh, igazából a baromfi és a sertés ágazattal nem foglalkozik a kap. És eh, Tehát nem teljesen világos nekem a helyzet. Flanagan képviselő. Köszönöm szépen. Érdekes prezentációkat hallottunk ismét. Újból és újból felfedezem itt a szakbizottságban, hogy azt halljuk, hogy támogatjuk a családi gazdaságokat. Az előttem szóló is azt mondta, hogy mindannyian támogatjuk a családi gazdaságokat. Itt ezt hangosan kimondjuk ugyan, de az otthoni szakpolitika nem feltétlenül és nem mindig váltja ezt valóra. Az országomban is lehet, hogy hangoztatják ezt, de az, hogy a kis családi gazdaságok helyett szerencselovagok kapják a pénzt, ez sajnos más irányt mutat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most az előadóinknak szeretném visszaadni a szót fejenként két percre. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Ez a pillanat lehetőséget tesz lehetőséget ad arra is, hogy a hálámat kifejezem. Sok parlamenti képviselővel beszélhettem, az Agri főigazgatóság képviselőjével is, akik készen állnak a fontos problémák megvitatására egyetlen gyerek vagyok-e, és az apám is gazdas, gazdas, gazda családból származott -e? nem és nem. És szerintem ez is a családi gazdálkodás mellett érvel. Újból és újból kell beszélni erről a testvérekről, nem egyszerű, hogy nem egyetlen gyerek vagyok, és mégis én fogom átvenni a gazdaságot. És igen, pénzkérdésekről is kell beszélnünk. A sertések kérdése, többen kitértek erre is. Nagyon büszke vagyok, hogy vegyes gazdaságban dolgozhatom. Azt hiszem, hogy ez fenntarthatóbbá teszi a gazdaságot, mert körkörösebb, egy oldalról van növénytermesztés, amivel kihasználhatjuk a jelenlegi kapot, a sertéstenyésztéssel nem. Számomra ez fenntartható rendszert jelent. Nem gondolom azt, hogy Európában minden fiatal gazdának így kéne dolgoznia, de az én számomra azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás lesz a jövőben is. Mire lesz szükségem, amikor átveszem a gazdaságot? Én csak egy olyan fiatal gazda vagyok, akinek szüksége van a beruházási támogatásra, akkor, amikor átveszi a gazdaságot, kockázat kezelési támogatásra, talán piaci információra is, hiszen vállalkozóként egy gyorsan változó világban nekünk kell majd a klímaváltozással csatázni, a fenntarthatósági célokat megpróbálni elérni, és mi vagyunk azok, akiknek ezen a területen kell majd dolgoznia. Mi a költségvetés felső határát illeti, azt gondolom, hogy ha hatékonyabban használják fel a pénzt, és azt támogat engem, akkor én nem fogom ezt ellenezni. Számomra, és ez is elhangzott, az aktív gazda definíciója nagyon fontos. Hogy a közvetlen kifizetéseket jobban tudják célba juttatni. Azok kapják, a családi gazdaságokban, akiknek leginkább szüksége van rá. Sokszínű gazdaságot, mezőgazdaságot akarunk, hatékony kapot, és azt gondolom, hogy amikor az egyszerűséget próbáljuk megvalósítani a kapban, a digitalizációval például, akkor ezek az opciók is lehetővé válnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen a nagyon érdekes megjegyzéseket. Azt szerettem volna még elmondani, hogy amikor rendszer szintű beavatkozásról beszélünk, akkor nagyon sokszor egyébként nem kell új dolgokat feltalálni, a spanyol viaszt újra feltalálni, megvannak az eszközök a nemzeti szinten és a közösségi szinten is. A nagy erőfeszítés az az, hogy ezeket használhatóvá tegyük integrált módon. Tehát hogy megváltozzanak a megközelítések, amelyeket a tagállamok használnak, mert nagyon nagy a nehézség a vidékfejlesztési politika rengeteg különböző intézkedését valahogy végrehajtani, megvalósítani, végrehajtani úgy, hogy azok valóban eredményesek legyenek a tagállamokban, tehát az eszközöket érdemes egyszerűsíteni, és hogy talán egy ponton összportosuljanak ezek a tagállamokban. A földterületek koncentrációja valóban probléma, de az is igaz, hogy Európának a déli részein előfordul az ellenkező probléma is, hogy folyamatosan darabolódnak ezek a földterületek, mondjuk öröklési okok miatt, vagy kulturális okok miatt, és így tovább. Tehát arra is szükség van, hogy nagyobb gazdaságokat teremtsünk, amelyeknek nagyobb a területe, és jobban tudnak a, jobban tudnak a piacon érvényesülni. Tehát mindig oda kell figyelni, de mindig helyesen eljárni az adott sajátosságokat figyelembe véve az egyes tagállamban, sőt az egyes régiókban. Aztán még egy másik kérdés, amelyről szeretem volna kitérni az európai mezőgazdasági modell kérdése. Az igaz, hogy a külső világgal szembesülünk, de hát talán nem engedhetjük, ne, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy feladjuk a mezőgazdasági modellünket, a fenntarthatóságot, a minőséget, és így tovább, mert ez az egyetlen hozzáadott érték, amelyet mi értékesítünk a piacokon. Köszönöm. egy regionów. Most pedig a Régiók Bizottsága képviselője kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a szenvedélyes vitát. Én is sok mindent hallottam, de talán egy-két-három pontra térnék vissza. Az elsőről már szóltak többen is. A letelepedés nem csak egy vonzó dolog egy gazda számára, az egész vidéki élet dinamikája figyelembe veendő, és elengedhetetlen, hogy megfelelő közszolgáltatások álljanak rendelkezésre. Ezzel tudjuk megakadályozni, hogy egyre többen elhagyják a vidéki területeket. Az elsivatagosodás összekapcsolódik azzal az érzéssel, hogy magára hagyják az embert ezen távol eső területeken. Azt hiszem, hogy ez egy igazi kihívás, és a, nem csak a mezőgazdasági dolgozók munkájáról, szakmájáról kell beszélni, hanem a tágabb környezetről. Mint mi a ö, régiók bizottságában azt gondoljuk, és szerintem önök is egyetértenek, hogy a urbánus menetrend mellett egy vidéki menetrendet is létre kéne hozni egy megfelelő költségvetéssel, hogyha e felé el tudnánk mozdulni a bizottság közleményében is következő ami 29-én látott napvilágot, hangsúlyozták ennek a fontosságát, a vidéki területekre vonatkozó programcsomag létrehozásának a fontosságát. Választási kérdés, választás kérdése mindenki elmondta, hogy milyen mezőgazdaságot szeretnénk látni, milyen mezőgazdasági modellt akarunk megteremteni vagy megóvni. Én azt szeretném, hogy a közös agrárpolitika reformja kitérjen erre, és a mező, az agrár élelmiszeripari területeket is magába foglalja a jövőben. A nemzetközi kereskedelmezre vonatkozó szabályozások rendkívül fontosak, mert ha nem tudunk módosítani a jelenlegi helyzeten, akkor tehetünk bármit, olyan helyzetben maradunk, ahol nem tovább növekednek majd a termelőzemek, és tovább fogy a gazdák száma, stb. stb. A kap tekintetében az is nagyon fontos, hogy ambiciózusak legyünk Európa számára. Ebben hiszek. És hiszek abban, hogy egy olyan kap felé kell elmozdulnunk, ami szolidáris, és lehetővé teszi, hogy életben maradjanak idézőjelben a gazdák, a fiatalok pedig letelepedjenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Nagyon jó, hogy a régiók bizottságának a képviselője is a vidéki agendáról beszélt. Most a szlovén vendégünknek adom vissza a szót egy percre. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is az aktív gazda definícióját hangsúlyoztam a prezentációmban. Nagyon fontos, hogy ha definiáljuk, hogy mit jelent az aktív gazda, akkor lehet majd bízni abban, hogy a támogatások végső kedvezményezetjei valóban azok a személyek lesznek, akik előállítják az élelmiszert és eladják azt a piacon. És mindez a dolgok megfelelő definiálásával kezdődik. Elnök, köszönöm szépen! Most is igazgató úrra pillantok, tudná -e szólni pár szót esetleg? Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy az álláspontunkat összefoglalhassam. Azzal kezdeném, amin már többször elhangzott a biztos szájából is – a generációváltásnak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. És ez nem csak arról szól, hogy több fiatal gazda legyen a mezőgazdaságban, hanem hogy a fizikai tőke és a készségek is terjedjenek az egész ágazatban. Egyensúlyt kell találni az EU-s szintű intézkedések és a, a között, amit az, a tagállamok tudnak tenni, illetve maguk a gazdák. Erről sokat fogunk beszélni, amikor a kap jövőjéről vitázunk majd. Néhány lényeges pontra térnék csak ki, mert kevés időm van. A fiatal gazdának a nagyon érdekes előadásával kezdeném. Van egy beleértett dolog abban, amit mondott, de még nem hangsúlyoztuk ezt. A strukturális átalakulásra szükség van a mezőgazdaságban. A gazdák száma csökkent, a gazdaságok mérete növekedett, de a mezőgazdasági termelésre alkalmas föld területe is csökkent, és ez valós korlátot jelent. Több nyomás, több felől érezzük a nyomást egyszerre. Ha fiatal gazdák fejével gazda gondolkodni egy dolog, de hogyha kívülről nézem a dolgot, akkor azt gondolom, hogy az a döntés, hogy valaki gazda marad vagy nem, az nagy mértékben függ attól, hogy milyen tulajdonlási szerkezete van, tehát hogy mennyire lehet a saját tulajdona a föld, milyen készségei vannak, mit és hogyan tud tanulni, de vannak hosszú távú prospekt, kilátásokra vonatkozó végig gondolni valók is, a gazdaság helyzete, a szektor helyzete és a régió helyzete figyelembevételével. Ezt is figyelembe kell venni, és még egy dolgot – mi a föld ára, és mi a munkaerő ára. És itt kell meghúzni ezt a vonalat, a között, amit egy szakpolitikával el lehet érni, és mi az, amit már nem lehet befolyásolni egy szakpolitikával. Igen, vannak közvetlen kifizetések, amik egyre, több, egyre inkább biztonsági hálót jelentenek a gazdák számára. De minél inkább objektív kritériumhoz kötjük például a földára, vagy a munkaerő ára, és ez nagyon különbözik, nem csak tagállamoként, hanem régióként is, annál inkább tudja majd ez tükrözni a támogatásunk azt, hogy mit szeretnénk támogatni. A fiatal gazdákra vonatkozó támogatási ennek csak egy kis része. Nem lehet csodákat várni, ez csak egy kiegészítő eszköz. Egy plusz bevétel egy korlátozott költségvetésben. De mi az, ami nem a kap része, vagy egy EU-s politika része? Az adóztatás. Nagyon nagy mértékben határozza meg az emberek lehetőségét arra, hogy az ágazatba belépjenek, vagy kilépjenek abból. Öröklés. Ezt is a nemzeti jogszabályok szabályozzák, és nagyon különböznek a tagállami szabályok. A földpiac. Átlagban az öt, a mezőgazdasági földterületek 50%-a bérbe van adva. De ez tagállamonként 15 és 80% között van. Teljesen más tehát a tagállamonkénti helyzet. És a szélesebb körű infrastruktúra, amikor felsoroljuk a tényeket, akkor el kell különíteni, hogy mi az, ami világos probléma, ami megoldásra szorul, és mik azok, amik olyan tények, amik világszerte megtalálhatóak, független attól, hogy van közös agrárpolitikájuk, vagy nincs. Két héttel ezelőtt a Miláni Expo keretében volt egy fiatal gazdákkal foglalkozó ö, esemény. Néhány százukat meghívtuk, tíz asztal köré leültettük őket, és megkértük őket, hogy beszélgessenek és állapodjanak meg azon, hogy mi az a három fő prioritás, ami megoldandó. A tíz asztalból egy mondta harmadikként az árvolatilitást. Az áringadozás helyett a földhöz való hozzáférés és a hitelhez való hozzáférés volt a top kettő az asztalok nagy részénél. A számvevőszégi jelentésben azt láttam, hogy vannak tények, és ezeket a tényeket a politikákhoz próbáljuk kötni. Akárhova megyünk a világszerte, lassul, hogy csökken a gazdák száma. Világszerte mindenhol ez tapasztalható. Nem ez a probléma. A probléma az, hogyha hogy a szakpolitika ezt a folyamatot lelassítja, vagy felgyorsítja. Néhány hét múlva lesz egy világbanki tanulmány, ami azt fogja bebizonyítani, hogy a kapnak nagyon pozitív hatása van a folyamat lelassítására és a vidéki területek megvédésére. Az elveszett munkahelyek a primér szektorban máshol több munkahelyet, jobb készségeket és magasabb fizetéseket eredményeznek-e vidéki területen a gazdaság többi részében? Ez az igazi kérdés. Aztán a korfa probléma is megvan mindenhol a fejlett világban. Ez nem csak a fiatal gazdák problémája, a fiatalok problémája általánosságban. Vannak hosszú távú tendenciák, amelyek például hatással vannak a gazdaságok méretére is, de nem látjuk azt a közvetlen öm, hatást, hogy a kicsi az jobb a környezet számára, mint a nagy, vagy fordítva. A Milánói Expo alkalmából rendezett elfeseményen azt láttuk, hogy vannak kicsi és nagy gazdaságok is, amelyek nagyon környezetvéd, környezetbarátok. A hatékony gazdaságok legtöbbször egyébként nagyok, nem kicsik. Miért említem ezt? Mert az eszközökről beszéltek a képviselők sok célt nem lehet elérni egy eszközzel. De nem a 950-es években élünk, amikor azt gondoltuk, hogy egy cél, egy eszköz. Egy olyan világban élünk, ami rendkívül komplex, több feladatot hajtunk végre egyszerre. Először is azt kell meghatároznunk, hogy milyen célt akarunk elérni, Ezután a különböző rendelkezésünkre álló intézkedéseket, eszközöket kell sorra venni, és úgy kell felhasználni őket, hogy ennek a célnak az eléréséhez hozzájáruljanak. Ha azt akarjuk, hogy több fiatal gazdaság, gazda legyen a mezőgazdaságban, akkor nagyon világosan látnunk kell, hogy azt akarjuk-e, hogy több gazda vagy kevesebb gazda van az aktív primér szektorban. Nem akarom azt a téves gondolatot közvetíteni, hogy mondjuk a jövőben több gazdánk lesz, mint ma van. Nem. Az üzenet az kell, hogy legyen, hogy szükségünk van arra, hogy a gazdálkodás mindenhol megmaradjon, hogy legyenek olyan vidéki területek, amelyek több munkát, munkahelyet tudnak teremteni, az élelmiszerlánchoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, magasabb oktatási és képzettségi szintekkel, és mindezt fenntartható módon legyen szó a klímáról, a környezetvédelemről, vagy a vidéki területek szociális fenntarthatóságáról. És ahhoz, hogy mindezt elérjük, az összes rendelkezésre álló intézkedést fel kell használnunk. És még egy utolsó pont, a föld árak kérdése. Volt egy FIZMA közlemény, ami megmondta, hogy mit tehetnek a tagállamok, és mi az, amit nem kéne tenniük. De legyünk világosak, amikor a bővítési folyamatban jöttek a túj, az új tagállamok, akkor nagyon jól tudtuk, hogy legtöbbjük támogatási szint nélkül érkezik. A közvetlen bevétel támogatás, ártámogatás, vagy bármilyen más intézkedés nélkül. És ennek a földárakra lesz hatása ezt vártuk is, de nem látjuk a tények alapján azt, hogy lenne közvetlen kapcsolat a régi tagállamok bevétel támogatása és a tőke, a föld tőkésítés között. Ezt több okból mondom egy. Van egy olyan tagállam, amely kiegyenlítette az összes kifizetést, ez regionális változásokhoz vezetett, Hollandia és Dánia esetében a földárakra gyakorolt nyomás nem a támogatásból, hanem egy sor más okból ered. Ez azt jelenti, hogy ne feltételezzük, hogy mi az eremzés vélem, végeredménye, hanem elemezzük alaposan azt, hogy mi történt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen a felszólalást. Hanyótis úr kiválóan foglalta össze a vitánkat. Köszönöm szépen, és most három elemre utalnék. Először is a mai előadások nagyon jó anyagot adnak Kaputo úrnak, előadónknak. Másodszorban Hanyótis igazgatót megkérnénk, hogy a meggondolásait Hogan biztosnak is juttassa el, lehet, hogy használ majd neki, mielőtt szerdán eljön hozzánk. Hiszen igazából erről van szó, helyesen említette, a fiatal emberek jövőjéről van szó. És akkor végezetül Wojciechowski úrtól is hallottunk egy nagyon jó javaslatot. És pedig azt, a fiatal gazdákra való tekintettel nem csak a következő 3, 4, 5, 6 évre kell gondolnunk, hanem 2040-2050-ig gondolkozzunk el, hogy milyen mezőgazdaságot kívánunk. E, Ezt mindenképpen össze kell kapcsolni egyéb politikai területekkel, és a megfelelő intézkedéseket is foganatosítani kell. Tehát minden nagyon érdekes volt, szeretnék még egyszer köszönetet mondani az összes előadónak. A fiatal gazdák tanácsának, a SZEZSA tagjainak, biztos, hogy a SZEZSA is örül majd neki, hogy ezt a témát ilyen mélységében megtárgyaltuk. Most áttérünk a következő pontra, Tajáni elnök meg van győzve, hogy az Európai Parlamentet sokkal erősebben be kell vonni a kormány és állam fők Afrika vitájába november 29-30-án Abidjanban. Éppen ezért Tajani elnök úr azt javasolta, hogy egy hétig foglalkozzunk Afrikával, hogy egy hidat verjünk az Afrika csúcsig. Éppen ezért szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget. Itt van a mezőgazdasági főigazgatóság része, a mezőgazdasági főigazgatóság, a DEFCO és az AGRI képviselője. Ezen kívül a DEFCO részéről Leonard Mici asszony van jelen. Ez természetesen a fejlesztés politikai politikáért felelős osztálya bizottságnál. Üdvözlöm John Clarkot, Leonard Micit. Tehát most eldönthetik, hogy ki szeretne először szót kérni, kapni, és akkor utána meg is kapják a szót. Well, thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Úgy látszik, üres teremhez beszélek de remélem, hogy néhány kollégájuk még megjelenik. Nagyon időszerű a vita, hiszen az Afrikai Unió EU csúcs jövő héten lesz, és a témája pedig a fiatalokba történő beruházás. Drámai, gazdasági és társadalmi változások vannak Afrikában, a demográfiai növekedés hihetetlen, 2050-re 1,2 milliárdról 2,4 milliárdra duplázódik meg, és növekszik a középosztály is, a lakosság 70%-a vidéken él, és a mezőgazdaságtól fog függeni. A mezőgazdaság pedig körülbelül az afrikai GDP egyharmadát adja ma. Tehát évente 18 millió új állásra van szükség Afrikában, új munkapiaci belépőkre. És a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar pedig képes a munkahelyteremtésre. Tehát a mezőgazdaság fejlődése központi jelentőségű lesz Afrika sikeres gazdasági átalakulásához. Tehát számos lehetőség van, Afrikában, hogyha megfelelőek lesznek a politikai keretek. Afrikában nagyon sok termőföld van, nagyon alacsony a termelékenység, nagy mértékben exportálnak nyersanyagokat hogyan járulhat hozzá az Európai Unió ehhez a mezőgazdasági fejlődéshez, mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy főleg a fiatal gazdákat segítse. Az első lépés esetleg az lehetne, hogy a saját mezőgazdasági és kereskedelmi politikánkat alakítjuk úgy, hogy ebből Afrika profitáljon. Az elmúlt 25 évben nagyon sok reformra került sor, az intervenciók minimalizálásra kerültek, és a kereskedelmi torzításokat is eltávolították. Tehát elválasztották a közvetlen kifizetéseket. Nagyon lényeges így az Afrikából érkező élelmiszerimport Európában. Vannak gazdasági együttműködési megállapodások az AKC országokkal, és egész Afrika profitálhat az 500 milliós európai piacból. Tehát nagyon sok fejlődésre alkalmas terület van. Tehát itt vannak azért sebezhető szektorok is, vannak még gyermekcipőben járó iparágok, de fontos az, hogy a fiatal gazdák, a fiatal élelmiszertermelők helyzete kedvezőbb most, hogy az Európai Unió felé exportáljanak, és a munkahelyek exportja a legjobb. A mezőgazdasági kereskedelmi politikánkat ennek a tekint, ebben a tekintetben kell kialakítani, hiszen Afrika a legnagyobb élelmiszer exportáló, mi meg a legnagyobb élelmiszer importálók vagyunk a világpiacon tehát a legkevésbé fejlett országoktól sokkal több élelmiszert vásárlunk, mint Kína, Oroszország és az Egyesült Államok együtt. Tehát egy másik dolog, amiért szorgalmazzuk a fiatal gazdákat Afrikában, az a fejlődési együttműködés. Tehát körülbelül egy öt évvel ezelőttig a mezőgazdaság és élelmiszeripari ágazatot egy picit figyelmen kívül hagyták, de most nagyon sok afrikai ország ismeri fel, hogy az értékteremtő láncban nagyon nagy szerepet vállal a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a 2020-ig megfogalmazzuk a kereskedelem politikánkat Afrika tekintetében. Nagyon érdekes, hogy a kapot egyre inkább jó modellnek tartják, hogy hogyan lehet a fenntartható gyakorlatot egész Európában elterjeszteni, és hogy hogyan lehet a vidéki, hogy hogyan lehet vidéken javítani az életszínvonalat. Tehát eh, igazából hosszú távú elgondolásokra van szükségünk, és a kap reformja az alap ahhoz, hogy eh, továbbfejlesszük a mezőgazdaságot. Az Afrikai Unióval szorosan együttműködünk, ahogy ezt jövő héten látjuk is. Tehát szeretnénk a térség mezőgazdasági kapacitásait is növelni. Tehát, eh, hogy eh, a mezőgazdaságot közelebb vigyük az emberekhez, modernizáljuk, hogy információs technológiákat, a big data-t használjunk, ezen kívül a variánsokat is szorgalmaznunk kell, és mindenek előtt a fiatal gazdákat kell támogatnunk, hiszen ők használják a modern technológiát, tehát tegyük profibbá az afrikai mezőgazdaságot, tehát hogy ne csak egy önfenntartó legyen, hanem hogy, egy, hogy egyre több kis közép vállalat legyenek jelen mezőgazdaságban, amelyek többet termelnek, mint amely saját fenntartásukhoz szükséges. Tehát az élelmiszer láncban is nagyobb szerepet kell juttatni az afrikai országoknak. Tehát jobban meg kell szervezni azt, hogy a értékteremtő láncban prominensebb helyet foglaljanak el. A gazdák és az élelmiszeripari cégek az Európai Unióban és Afrikában is a barikát különböző oldalain vannak. És így tudjuk azt garantálni, hogyha ezt az helyzetet megoldjuk, hogy vonzóbb legyen a mezőgazdaság a fiatalok számára. Tehát ennyit szólnék az együttműködés lényegéről. Felismerjük, hogy milyen kritikus szerepet játszik a mezőgazdaság a szegénység csökkentésében, az élelmiszerbiztonságban. Úgy döntöttünk, hogy intenzívébbé tegyük az Afrikai Unióval folytatott együttműködésünket, és hogy jobban mozgosítsuk a forrásokat. Tehát nagyon fontos az, hogy helyes politikai irányokat szabjunk, és hogy a fejlesztési segítséget megfelelő irányba kanalizáljuk. De erről a DEFCO majd többet fog mondani. Számos kezdeményezést tettünk az Afrikai Unió országai számára, támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek a szociális kirekesztettséget csökkentik vidéken, nagyon fontos az, hogy bizonyos afrikai országban erősítsük a élelmiszeripar szerepét. Nagyon fontos, hogy a Horizont 2020 a kutatási programokban részt vegyenek az afrikaiak, és hogy részt vegyenek az élelmiszerbiztonság és az intelligens mezőgazdaság, valamint a vízvédelem területén. Tehát szeretnénk az európai gazdák szövetségét, mint a Szerzsát is bevonni az Afrikával folytatott együttműködésbe. Hozzáadott értéket szeretnénk eh, adni az afrikai mezőgazdasági termékeknek, élelmiszereknek, és eh, ezt a jöve, jövő heti csúcs is szorgalmazza majd, ahol a minőségi termékekről lesz szó. Tehát Afrika nagyon gazdag az élelmiszer örökségben, és van mit fejleszteni, hogy hozzáadott értéket is kapjanak termékek. Tehát többek között ezekkel a témákkal foglalkozunk az Afrikai Unióval, de tudjuk, hogy a beruházásokban még vannak szűk keresztmetszetek. A kormányközi dimenziót tekintve a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén új partnerségeket szeretnék létrehozni európai és afrikai cégek és gazdák között. Elsősorban azt szorgalmazzuk, hogy az európai cégek beruházzanak az afrikai élelmiszeriparba és mezőgazdaságban, hiszen ezen a téren Afrikának nagyon jó potenciáljai vannak a cégeink. Érdekeltek abban, hogy Afrikában ruházzanak be. Jövő héten ott leszünk Abidjánban, és szeretnénk egy strukturáltabb kapcsolatot kialakítani a mezőgazdaság területén. De természetesen felelősen kell beruházni, nem lehet földrablást engedélyezni, tisztességes megélhetést kell biztosítani a gazdáknak, legyenek kis vagy nagy gazdák, és gondolom kollégáim majd elmondják azt is, hogy milyen új külső beruházási tervekkel rendelkezik az Európai Unió, hogy támogassuk a mezőgazdaságba történő beruházásokat. Nagyon fontos az, hogy megfelelő politikánk legyen, hogy szorgalmazzuk a privát beruházásokat, és hogy az elmúlt öt év alatt látott változás Afrikában megérkezzen. Tehát ez azt jelenti, hogy a privát beruházásoknak szüksége van az állami támogatásokra, és nem azt akarjuk, hogy egy ilyen neokolonialista, adakozó reflex alakuljon ki. Jobban értjük most, hogy a megfelelő politikákra van szükség, hogy a mezőgazdaság és élelmiszeriparban több beruházás legyen. Meg vagyok győződve, hogy ezt elérhetjük, és remélem, hogy nagy lépéssel előbbre visz minket a csúcs, és Afrika pedig realizálhatja munkahelyteremtő potenciálját. A demográfiai helyzet alakulása optimizmusra ad okot, növekszik a lakosság, és a fiatal gazdák is részét képzik majd ennek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Nagyon jó, hogy hidat vert a fiatal gazdák felé, és Lennart Mici kap most szót. Thank you, Chair, and uh, good afternoon, everyone. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek, nagy öröm az, hogy vissza lehet, visszajöhettem ide a mezőgazdasági bizottságba egy évvel a DJ Agriból való távozásom után, de egyébként ez is mutatja, hogy a bizottság különböző szolgálatai szinergiát alkalmaznak és dolgoznak együtt. Nagyon komoly az Európai Bizottság delegációja, amelyik Abidjanba utazik. Nagy eseményre kerül majd sor hétfőn, az EU-Afrika Business Forum, üzleti fórum fog megvalósulni. A magánszférában a fejlesztésekre figyelünk oda, mert a magánféra kulcsfontosságú a növekedés és a munkahelyek megvalósítása szempontjából, hogyha fenntartható jövőt akarunk. Nem lehet fenntartható jövőt adni Afrikának, hogyha nem fenntartható a növekedés és a munkahelyek megteremtése, különösképpen a fiatalok esetében Szerintem ez egy nagyon fontos, teljesítendő pont. Ha megnézzük a jövő heti prioritásainkat, akkor négy fő területet látunk. Az első a beruházás az emberekbe, humán erőforrásokban, második a tudománytechnológia és emberi készségek, aztán az ellenálló képesség, a béke, a biztonság, és a kormányzás erősítése, aztán a mobilitás és migráció, és végül pedig a befektetések az afrikai strukturális, fenntartható strukturális átalakulásba. Csatlakoznék ahhoz, amit John mondott korábban, és hangsúlyozom én is, hogy mennyire fontos a holisztikus megközelítés az afrikai kontinensen is. Az elmúlt hónapokban több helyre eh, látogattunk egyébként. Tudják, hogy a DEFCO portfóliója elég nagy a 2014-2020-as időszakra, majdnem 9 milliárd euróról van itt szó, és ez a szubszaharai térségben összpontosul leginkább. De persze nem csak a pénzügyi források a kérdés, hanem a megfelelő politikai keretek, a jó kormányzás, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat tudjuk vonzani a mezőgazdaságba, a mezőgazdaság üzleti világba, tehát be kell fektetni a humán erőforrásokba. Reméljük a jövő héten sikerül elfogadtatni ezt az agendát, amely a készségekre összpontosít, a szakképzésre, és az egyik fő téma, amely itt felmerül, akárhol ülünk le a mezőgazdasági minisztériummal, a szolgáltatások kibővítése nem lehet agrárszektort működtetni és agrárpolitikát jól végrehajtani anélkül, hogy ezt robusztus szolgáltatások ne támogatnák kiegészítve. A kutatás és fejlesztés, az innovációs rendszerek szintén nagyon fontosak. Az éghajlatváltozást támasztotta kihívásokat elég említenem, illetve a COP találkozott Bondban és azt, hogy most ugye a e, Párizsi csúcshoz is közeledünk december felé, tehát érdemes megvizsgálni, hogy mi hogyan alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz, és hogy vajon felhasználjuk-e az összes eszközt, ami a rendelkezésünkre áll. Valóban vonzuk-e a fiatalokat ezekbe a rendszerekbe, amelyeket ki kell igazítani az éghajlatváltozásnak megfelelően finanszírozási igényeket folyamatosan látunk. Manapság leginkább a betegségek, járványok miatt nem csak állatokat, hanem növényeket érintően, például a kukoricát érintő, illetve a juhokat érintő betegségekkel kapcsolatban. Az OIE-vel együttműködésben lépünk fel, és vizsgáljuk, hogy mit tehetünk a két betegség vagy járvány esetében. Ellenálló képesség nélkül nyilván nem lehet a fiatalságnak jövőt biztosítani. Itt is több partnerrel együttműködünk, a FAO-val, a VFP-vel és egyéb nemzetközi partnerekkel, például az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok évente közzétesz egy jelentést az élelmiszerválságokról, és hát nyilván a humanitárius partnerekkel is együtt kell működni szorosabban, hogy a humanitárius tengelyt egy kicsit megerősítsük, tehát legyen korai előrejelző rendszer, hogy hamar fel lehessen lépni. A, a geo spatial rendszereket, az összes információs kommunikációs technológiai rendszert is igyekszünk minél jobban felhasználni, hogy ezek segítségével az éghajlatváltozás okozta kockázatokat fel tudjuk mérni, mindegy, hogy El Niño, vagy El Nina, vagy áradások, vagy bármi, ezeket érdemes előre tudni jelezni. A nemzetközi médiában, médiában is bekerültek ezek egyébként. Tehát a lényeg, hogy ezeket előre jelezve a megfelelő eszközökkel rendelkezünk, kockázatkezelési eszközökre is szükségünk van, hogy a fiatal gazdálkodókat, különösen Afrikában segíteni tudjuk, hogy fel tudjanak előre készülni az ilyen kockázatokra, veszélyekre. John sokat mesélt arról már, hogy a holisztikus megközelítésre mekkora szükség van. Nyilván meglévő eszközöket és platformokat használunk, a kereket már régóta, számunkra ez a legfontosabb, és hát nyilván vannak nemzeti tervek, amelyeket az egyes országok dolgoztak ki, és amelyek uh, tulajdonképpen ezen országoknak a sajátjai. Mi viszont az érintetteket szeretnénk összefogni, és bevonni a politika kialakításába is. Nem csak a fiatalokat, hanem a nőket is, a női vezetőket, szintén nagyon fontos az ő szerepük. Nemrég a, jelentettük meg a gender mainstreamingről szóló dokumentumunkat, a mezőgazdasági és élelmiszer ágazatokban hogyan erősíthetjük a nők szerepét, de arról is szólunk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat bevonzani a mezőgazdaságba, illetve hogyan tudjuk ösztönözni őket arra, hogy ide befektessenek, és itt el is jutok az európai befektetési tervhez, ez ugye a bizottság egyik zászlós hajója, az EFSI, amelynek a célja az, hogy a magánszféra befektetéseit is vonza, és hogy nagyméretű, fenntartható úttörő befektetések valósulhassanak meg. Nem csak úgy, hogy egy újfajta garanciát is valósítunk meg a fenntartható fejlődés tekintetében, hanem a mezőgazdaság és a vidékfejlesztést is segítsük. Ugye itt nagyon kényes a helyzet, nehéz a kereskedelmi befektetéseket ide mezőgazdaságba vonzani Hát mondhatom, hogy minden színek on, tehát egyrészt hosszú távú lehetőségeket kívánunk biztosítani a vállalkozóknak, és másrészt különösképpen a fiataloknak amit további finanszírozás egészít ki. Ehhez van technikai támogatás is, a kettes és hármas pillérről van szó, és hát nyilván a cél az az, hogy az üzleti környezetet javítsuk, és az olyan projektek számát egyre növeljük, amelyek támogathatók és amelyekbe befektetnek. Jelenleg még relatív gyenge ez a szint a legtöbb afrikai országban, tehát kevés ilyen projekt van. az európai élelmiszeripari vállalatokat is szeretnénk bevonni ebben a, ebbe a munkába, és a fenntartható, egy fenntartható gazdálkodási platformot szeretnénk megvalósítani Afrikában, hiszen ők tudják a legjobban azonosítani a lehetőségeket, illetve a kockázatokat. Körülbelül 4,1 milliárd euróról lenne szó, amelynek segítségével lehetne mozgósítani mondjuk az 1-11 arányt felhasználva 44 milliárd eurónyi további befektetést. És hát nyilván, hogyha még további partnerek hozzájárulnak, akkor ez a hatás tovább gyűrűzik, és sokkal nagyobb összegekről is beszélhetünk majd. Nem beszélhetünk virágzó gazdaságról, mezőgazdaságról és virágzó vidéki területekről, hogyha nem holisztikus megközelítést alkalmazunk a befektetésekkel kapcsolatban. És ezért több lehetőséget is meg kívánunk nyitni. Abidjan fogja ezt beindítani. A fenntartható városoktól kezdve a fiatalok támogatásán át, az élénk vidéki területeken keresztül nagyon sokáig, azzal a céllal, hogy a fiatalok ne érezzék kényszerítve magukat arra, hogy a hátuk mögött hagyják a hazájukat, vagy akárhogy a vidéki területekről a nagyvárosok nyomornegyedeibe költözzenek, hanem meg tudjanak élni a vidéken, a gazdálkodásból, legyen egyfajta átalakulás, ehhez területibb megközelítésre van szükség, a vidékfejlesztési megközelítése, nem pedig a hagyományos silókra, amelyeket az elmúlt évtizedekben alkalmaztunk. Ez volt az első témám, a második egy digitális agenda megvalósítása, a fiatalokat nyilván az élénk digitális agenda is vonza. Afrikában a mobiltelefonok használata nagyon elterjedt, nagyon sok helyütt könnyen hozzáférhetők, a műholdas rendszerek is működnek. Az energia témájában ugye azt kell elmondani, hogy villamosításra van szükség, illetve a kis és középvállalkozások támogatására. John az értékláncokat is említette, azok a problémák, amelyeket a Komagriban megbeszéltünk, nyilván érvényesek, és egyre bonyolultabbakká válnak, hogyha afrikai országokról van szó, és gazdálkodó közösségekről. Tehát az áru alapú megközelítéstől egy kicsit el kell, lép, el kell mozdulni. több különböző terméket megpróbálunk vizsgálni. Egyébként ezen az üzleti fórumon lesznek egyéb események is, tehát például a társasági értékláncokról lesz külön egy rendezvény, ahol megtárgyaljuk, hogy a fenntartható rendszerek hogy működtethetők, a tisztességes kereskedelem, a biotermékek és így tovább remélhetőleg ezek hozzáadott értéket fognak teremteni majd a gazdálkodó közösség számára. Ugyanezt megtesszük egyébként a kávé, a gyapot és más értékláncok esetében is. Az már elhangzott, hogy átfogó megközelítést alkalmazunk, a földterületekhez való hozzáférés nagyon fontos, és a befektetési kultúrán is sok múlik Végül, de nem utolsó sorban a G20-akról is beszéltek, nem fogunk a lendületből visszább venni. A berlini karta, a végre, berlini karta végrehajtását folytatjuk, ez ugye a vidéki fiatalokat célozza, most az argentin elnökség fogja majd átvenni a munkavezetősét. Az ügynökségek közötti szoros együttműködést igyekszünk megvalósítani, a FAO, az EFAD és így tovább együtt dolgoznak majd, és a beavatkozások eredményét szigorúan figyelemmel kísérjük. Nagyon fontos tudni, hogy milyen intézkedéseknek milyen a hatása, leginkább amiatt is, mert már a 2020-as év idősz, 2020 utáni időszakon gondolkodunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kérem most a képviselőket, hogy szóljanak hozzá, Ágnyi úr az első. Köszönöm szépen. Most az elefántról nem fogok viccelődni, mert Afrikáról beszélünk, de elefánt van itt a szobában a porcelánboltban, és ezt nem, mesített, nem említettük, a kínák gyakorlatilag gyarmatosítják Afrikát, ott vannak mindenhol. Óriási földeket vásárolnak fel, vagy bérelnek, az összes ásványi anyagot ellenőrzésük alá vonják, és ez az igazság. Persze, tördelhetjük a kezünket, hogy mit csináltunk száz évvel ezelőtt, de közben nézzük, hogy Kína egy lépéssel tovább megy, mint mi, Afrikát zöldséges kertjüknek tekintik. Kérdezem a bizottságot, hogy sikerült uh, a fórumokon Afrikával szembe kerül, vagy a Kínával szembe kerülnék, és ha nem, akkor hamarosan meg fog történni. És uh, ha megtörténik, akkor mi fog történni? Azt mondjuk, hogy jó, ez a kínaiak műveleti területe, és kész. Úgy tűnik, hogy az afrikaiak nem tudnak a saját lábukra állni, a rengeteg erőforrásuk dacára sem. Miért nem említették Kínát? És ha megemlítjük Kínát, akkor mit végre, akkor mit fogunk tenni velük kapcsolatban? Köszönöm szépen, most pedig Flanagan úr kap szót. Rendkívül érdekes ez a téma. Nagyon sokokból kifolyólag az egyik, Rendszeresen beszélünk a menekült válságról, és hogy mit fogunk tenni. Általában mindez az itt zajló események következménye. Amit önök próbálnak csinálni, az proaktív. Persze, a részletek, a tervekkel és a végrehajtással kapcsolatban lehet, hogy nem száz százalékban jó, de önmagában a gondolat, hogy ezt akarják csinálni, nagyon észszerű. Ír köztársaságból származom, amely kivérzett, évszázadokon keresztül vándoroltak el az írek. A, ö, az én családom és a feleségem családja 90%-a Londonba migrált. Évszázadokon keresztül elvándoroltak az emberek Írországba, nem azért, hogy nem szerettük a szomszédainkat, az időjárást vagy a tájat, hanem azért, mert nem volt választásunk és hogyha jobb lett volna a helyzet otthon, akkor ott maradtak voltak az emberek, szerencsére javultak, és az emberek azért maradnak is. Hasonló a helyzet az afrikaiak számára, ez a megoldás. De ami engem rendkívül aggaszt, az az, hogy annyira fontos prezentációt hallgattunk végig, és összvisz három képviselő ül itt. Van valami ö, határozatképességi rendszer itt a parlamentben, hogy megakadályozzuk, hogy ilyesmi előforduljon, mert ez egyszerűen beteg helytelen. Egész egyszerűen helytelen. Hol vannak az emberek? Elnök, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nagyon gyakran előfordul sajnos csütörtök délbe körül ez a helyzet. Bogovics úr kap szót. Köszönöm szépen. Én is több kollégát szeretnék látni a teremben. Reméljük, hogy a hivatalukból, az irodájukból nézik a képviselők a közvetítést. Több kihívásról beszéltünk a kontinens kapcsán, arról a kontinensről van szó, ahol nagyon sok ember él annyi, mint Európában, 2060-ra azonban négyszer annyian lesznek, mint mi európaiak. Afrika jövője tehát óriási hatással lesz a globális populációra. Európának és a fejlett világnak kötelessége és felelőssége segíteni ezen a kontinensen, amely rendkívül rossz helyzetben van ma. Nem gondolom azt, hogy gyarmatosítóként kéne visszatérnünk, de szisztematikus támogatásra van szükség, hogy akik szeretnék fejleszteni a kontinenst, akik hatalmon vannak ezen a kontinensen, megtehessék. Ezt az irányt kell követnünk a gazdaságban, a mezőgazdaságban, a nők és férfiak egyenlősége terén, a kulcsfontosságú kihívásokra, a gazdasági kihívásokra így tudunk reagálni, például a migráns válságra is. Holisztikusan kell megközelítenünk ezt a kontinenst, és olyan folyamatokra van szükség, ami a fejlődést előmozdítja. Így Európa külpolitikája bölcs lesz, célzott lesz és afrikai szerepünk politikai szempontból legalább olyan jelentős lesz, mint a fejlesztési segélyből való arányunk. Nem csak Európa joga fenntartható támogatásokat nyújtani Európának, miközben politikai szerepünket is erősítjük, hogy kedvező irányba fejlődjön e kontinens jövője. Elnök. Nos, a világélelmezési napon október 16-án Rómában Ferenc pápa szintén összekapcsolta a migrációt, a menekültek kérdését, a gazdaság fejlesztéssel, az élelmiszerhez, az infrastruktúrához való hozzáféréssel. A pápa azt mondta, hogy ez lenne a támogatás legjobb formája, mert mi nagyon gyakran a közös agrárpolitika szerzői, mi gyakran azt halljuk, hogy a kap a mi gazdáinkat támogatja. De ugyanakkor káros hatással van a például az afrikai országok mezőgazdaságára. Ezért úgy gondolom, hogy nyilván a támogatás menjen ebbe az irányba, hogy amennyire lehetséges, ott is kialakuljon a termelés, meglegyenek a kondíciók, a jobb oktatással, képzéssel tudjuk talán ezt elérni. Tehát ne a halat fogjuk ki számukra, hanem adjunk a kezünkbe egy pecabotot. a föld, víz köré kapcsolódó politikai problémákat kell megvizsgálni, vagy a betegségek kérdését. A fellépéseink nagyon világosak kell, hogy legyenek. hogy befolyásolni tudjuk a környezet állapotát is. Nagyon sok érdekes elemzésre váró téma, Beszéltünk a világpiacról, a kereskedelemről, és azt gondolom, hogy az EU azon nemzetközi szervezetek közé tartozik, amelyek nagyon fejlett módon segítik az, a térséget. Vissza fogunk még térni erre a témára, de most szeretném megkérni önöket, hogy a bizottság képviselője foglalja össze az elhangzottakat. És nagyon örülök, hogy közben McGinnis asszony is befutott. Köszönöm szépen! A néhány téma vetődött fel itt a teremben, a fejlődő országokkal kapcsolatos felső határ, a migráció. Flanagan úrnak igaza van. Nem gondolom, hogy feltételezhetjük, hogy az összes kínai Egnyú úr felvetése alapján az összes kínai jelenlét negatív, de a jelenlét egy része bizony az. A jelenlét részben a magánszektor, részben a kormányzati szektor felelőssége, Kína nagyon sok infrastruktúrát épít, utakat, kikötőket, vasutakat. Ez kedvező az afrikai országok részére, de azt hiszem, hogy ugyanakkor igaz az is, hogy a beruházások egy része, illetve a kínai jelenlét az káros. Ahogyan ön is mondta, nagyipari mezőgazdaság, exportra termelt monokultúrák, ez Kína biztonságát és élelmiszer biztonságát hivatott javítani, nem Afrika helyzetét. A beruházás egy nagy ország érdekeit szolgálja egy kis országban nagyon gyakran. Keményen dolgoztunk azon, hogy a különböző országok között megállapodásra jussunk, köztük Kínával is, annak a fontosságáról, hogy mennyire számít a felelős beruházás Afrikában. Vannak OECD iránymutatások erre vonatkozólag, amik elmondják, hogy mit kéne vagy nem kéne tenniük a beruházóknak. Úgyhogy amennyire a kínai kormány hatással tud lenni a beruházóira, rábírhatja őket, hogy ezeket az iránymutatásokat kövessék. De néhány évvel ezelőtt A kínai vezető látogatása során a kínai cégek rossz viselkedéséért bocsánatot is kért Afrikában. Az EU-Afrika kapcsolatok tekintetében az Afrikai Unióval fogunk találkozni jövő héten. Mi is iránymutatásokat akarunk elő, elfoglalni elfogadni, amelyeket a kormányzatok és a magánszektor is remélhetőleg aláír, mi minősül felelős beruházásnak, illetve milyen típusú kormányzásra és feltételekre van szükség az afrikai országok részéről, hogy a megfelelő típusú beruházást vonzák. Remélem, demonstrálni tudjuk majd, hogy afrikai partnereinknek is érdeke, hogy a felelős beruházást támogassák a kínai vagy az öbölmenti országok beruházásai kapcsán is. Aztán a migráció kérdése. Ez is a csúcsálkozó napi rendjén van. Világos, hogy az egyik módja annak, hogy a illegális migrációra való ösztönzést megszüntessük, az az, hogyha javítjuk a gazdaságot, és a mezőgazdasági szektor a legmunkaintenzívebb, úgyhogy gyakorlatilag ez az egyetlen olyan ágazat, amely elegendő munkahelyet tud teremteni, hogy a migrációs kiáramlást megállítsa. Az EU fejlesztési keretében a mezőgazdaság és az élelmiszeripar mint kulcsfontosságú terepek, területek szerepelnek. Nigériával kapcsolatban is, és egész Afrikával kapcsolatban is. Azt gondoljuk, hogy ezeknek révén tudjuk majd a migrációs problémát megoldani. És a harmadik pont, amit ön vetett fel, elnök úr, közös agrárpolitika állítólag káros a gazdálkodásra Afrikában, és ezért nem tudnak maguknak elég élelmiszert termelni. Ez nem igaz. A szárnyasokra kivetett adó állítólag nyugat-afrikai országokban néhány gazdának a megélhetését tönkretette, de ez a múlt és az is mutatja, hogy nem jól kommunikálunk, mert most már éppen ellenkező a helyzet. Kofi Annan, aki valószínűleg jól tudja, épp idén mondta, hogy a kap annyira fel van fújva, hogy ennek a költségvetése minden európai gazdának lehetővé tenni az, hogy első osztályon repüljön. Ez egy híres ausztrál kereskedelmi miniszter mondása volt. átmediatizált már ez a téma. De még Graciano da Silva úr is azt mondta nemrégiben egy beszédében, hogy a kapnak milyen, hogy ki kell igazítanunk azt a hiedelmünket, hogy a kap káros hatással van a fejlődésre, mert ez már nem így van. Még mindig van feladatunk, el kell magyarázni azt, hogy a kap mire jó, milyen hatása van, és Afrikára nincs káros hatása, sőt, kedvező hatása van. Partnerországaink ugyanis exportra, importra is támaszkodnak az Európai Unióval való kapcsolatukban. Hosszú távú célok végi gondolására van tehát már csak szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Én is szeretném aláhúzni, amit John mondott, mivel a Agri főigazgatóságnál dolgoztam, tehát többet kell tenni a kommunikáció érdekében, hiszen van szkepticizmus. Nagyon fontos, hiszen megváltozott az elmúlt évek során a dinamika, és az ázsiai, brazil exportok igazából helyettesítik a helyi termelést. Tehát még mindig eh, van egy olyan elképzelhetés, hogy európai termékekről van szó, de azt a narratívát halljuk, hogy eh, a fenntartató fejlődés. Nem tartató Kína. Egnyú úr, a kínaiak hidat építenek Maputóban 800 millió dollárért. Tehát ott van a lábnyomok, igen. És hogyha megnézzük mondjuk Mozambikot, a 109 országból a 89-es, tehát a 89 -dik. Tehát 800 milliós híd. Tehát akkor nézzük meg, hogy Mozambiknak milyen potenciálja van. Óriási ország, 1500 kilométer a tengerpartja, óriási potenciálja van és nincs semmilyen iparosított mezőgazdaság nagyon, szubszisztens, a kérdés pedig az, hogy a kínaiak ott vannak Mozambikban, igen, de egy olyan modellt szeretnénk moz- mutatni, amely egy befogadó modell. És nem feltétlenül olyan modellt szeretnénk, amit a kínaiak szeretnének az, az afrikaiaknak elállítani. Ez a modell megadja a jogokat, a lehetőséget, hogy a őshonos lakosság foglalkozzon a mezőgazdasággal, és ez mindig egy nagy dilemma, amivel foglalkozunk, hiszen a mércénk alapján európai pénzügyi közvetítőkről beszélünk, tehát ez mi, a bankok, és azok, akik hidakat építenek a végfelhasználókhoz. Tehát, hogyha Európa ragaszkodni szeret a magas szociális és környezetvédelmi normákhoz, akkor nehéz Afrikában olyan projekteket beindítani, amelyet finanszíroznak a bankok. Hiszen az igényeik nagyon nagyok lesznek, és ott más modellekben gondolkodnak. De hát ez a mi modellünk, nyilvánvalóan alkalmazhatjuk, de nem alkalmazhatjuk dömpingként. Ahogy John mondta, az egyetlen fórumunk, ahol a kínaiakkal tárgyalhatunk, és amikor Mozambikban voltam, az ott lévő országok, nem igazán az európai országok voltak, ott volt Törökország, Kína és India. Ez az a három fő szereplő, nem csak a mezőgazdaságban, hanem építőiparban, fejlesztésben, tehát ez a három ország volt jelen. És amit itt meg kell tenni, az az, hogy sokkal szisztematikusabban működjünk együtt a törökökkel, indiaiakkal, kínaiakkal, abban a tekintetben, hogy mi legy, milyen modellek legyenek, milyen módusz operandi legyen, és hogy milyen elveket szeretnénk ott megvalósítani. És olyan szereplőkkel is beszélnünk kell, mint az Afrikai Unió, hogy megnézzük, hogy melyik modellek a legalkalmasabbak Afrika számára az elkövetkezendő 20-30 év során. nagyon figyeljük, tehát rengeteg elemzés van abban a tekintetben, hogy mi zajlik ott, és hogy uh, hogyan mozdul el a gazdaság. De például azt látjuk, hogy Afrika déli részén nagyon sokan elmennek Dél-Afrikába. És nagyon uh, kevesen mennének uh, a mediterrán térség felé, tehát itt van egy délfelé való elmozulás, és közel kell lennünk az ottani közösségekhez. Tehát itt erős kormányzatra, erős vezetésre van szükség, erős szerepmodellekre. És a fiatalok ezekkel nem mindig rendelkeznek a saját országokban. És nyilvánvalóan a táplálkozást nem említettem, de igenis lehet egy prosperáló munkaerő, hogyha nem szorgalmazzuk az, az a, a, már a gyerekek korai korában a megfelelő táplálkozást. Tehát egy 3,5 milliárdos 2011-2020-as időpontra, és van egy ilyen táplálkozási mechanizmusunk. Tehát Mozambikban, tehát például egy olyan 40-50 százalék nem jut megfelelő munkahozat nincsen megfelelő, az alultáplált gyerekekkel nem lehet egy megfelelő munkaerőpiacot kialakítani. Tehát éppen ezért a táplálkozási politika nagyon fontos. Köszönöm. Hát ez egy olyan téma, amelyhez mindenképpen visszatérünk, ha meg lesz az alkalom az Agri szakbizottságban. Természetesen mindent meg kell tennünk azért, hogy az afrikai fejlődést előmozdítsuk. Ez az Európai Unió célja. Azt szeretnénk, hogy Afrika fejlődjön, de bizonyos értékek megőrzése alapján. Tehát természetesen nem, nem akarunk dominálni az Európai Unió részéről is. Ez pedig egy olyan Európai Uniós vízió, amelyet a világ többi része is így észlel. Örülök, hogy a WTO-ban foglalkoznak a témával, hogy Buenos Airesben foglalkoznak a témával. McGuinness asszony itt van, és a szakbizottságunk nevében részt vesz majd az üléseken, tehát elég sok megbeszélni való van. A témát még nem zártuk le, tehát a témát ismét előhozzuk majd. Tehát elég gyakran kritizálják a kapot. Clark úr azonban világossá tette. azt mondta, hogy a közös agrárpolitika nem Afrika ellenes politika, és nem eh, fejlődés gátló politika. McGuinness asszony? Csak egy pillanatra, és csak annyit hangsúlyozok, hogy a mezőgazdasági politikák problémát okoznak a fejlődő világban. Módosítottuk igen jelentősen az exporttámogatásokat nagyon helyesen csökkentettük. Amikor a kap káros hatással bírt a harmadik országok mezőgazdaságára, én jártam Afrikában, és láttam ezt a hatást, és szeretnék köszönetet mondani a reformokért, amelyek ezt megváltoztatják. Nos, hát azt hiszem ez egy kiváló konklúzió volt a mai eszmecserénknek. Megköszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon jó volt, hogy ezt a témát megvitathattuk itt a mai napon, és az is nagyon hasznos volt, hogy mindenféle információkat, hasznos információkat kaptunk. A képviselők közül sokan nincsenek itt eh, mindig, de objektív jogos okaik vannak erre. Köszönöm szépen még egyszer. Nem hallottam a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, a koordinátorok ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatban ellenvetést, úgyhogy ha még most sincs senkinek fenntartása, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem és mára ennyi, tehát a koordinátorok által kiadott ajánlásokat jóvá hagytuk. Ne felejtsük el azt, hogy 7 órakor Hogan úrral találkozunk majd, aki a bizottság közleményét fogja bemutatni, kap a 2020 utáni időszakban. Ez egy közlemény lesz, utána majd a szakbizottság elkészíti a saját jelentését, jogalkotási javaslatait, és persze májusban a költségvetési javaslatokat is. Ez vár tehát ránk a jövőben. Kérem, 29-én szerdán tehát ezt jegyezzék meg. Az ajánlásokat elfogadtuk, a titkaság kollégája közben itt ellenőrzi, hogy ezt megtettük-e. Köszönöm a részvételt, és aki visszautazik hazájába, annak jó utat kívánok. Befejezzük tehát csütörtökön a munkát, találkozunk a jövő héten. Köszönöm.